Kedves kollégáim, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. Látták a napi rendet, hogyha nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy annak megfelelően, amelyet az, amit az előző ülésünkön elhatároztunk, az EP által vásárlandó épületekkel kapcsolatos anyagot Klaus Welle főtitkár jelenlétében fogjuk megtárgyalni, ő pedig 15 óra 30-kor fogjuk megtárgyalni, tehát az épületpolitikát Holmeyer Monika jelenlétében 15.30-tól 16.15-ig az elővetők át ezt a kérdést a koordinátorokkal és már elkezdtük megvizsgálni azt, hogy milyen kérdéseket tudunk jogosan föltenni a főtitkárnak. Vidák Vadrasz eh, alelnökkel már volt egy előzetes megbeszélésünk a múlt héten, és ezt fogjuk most eh, folytatni. Majd pedig Jean-Luc Doánnak mondom, 17 óra 15, 17 óra 20-kor fogjuk venni fogjuk kezdeni a szavazást, és a munkánkat 18.30-kor fejezzük be elben. Hogyha nincsenek kérdések, akkor a napi rendet elfogadtuk. Az elnök közleményei a Kobu News-ba benne vannak. A november 7-i ülés jegyzőkönyvét el kell fogadnunk, és hogyha nincs megjegyzés, vagy nincs semmi ellenvélemény, akkor úgy tekintjük, hogy ezt a pontot elfogadott elfogadtuk. Most pedig azt javaslom, hogy Zsalük felé fordulok, és Ann felé. Ma délelőtt tartottunk egy eszmecserét a tanács elnökségének triójával az új saját források témájában a sajátos eljárás keretében, amikor is a jövő évi pénzügyi tervet vizsgáljuk meg. Ez az ülés meglehetősen rövid volt. Ez a 4-es, 5-ös, 6-os napirendi pontokról van szó, és talán most rögtön vehetnénk ezeket. Jean-Luc Doannak és Anne Jensennek jelzem, vagyis megkérem őket, hogy foglalják össze ezt az ülést, vagy én tegyem meg? Jó, akkor megadom magamnak a szót az előadók engedélyével. Mint tudják, azt értük el, hogy a következő több éves pénzügyi terv tárgyalása folyamán a kiadások és bevételek vonatkozásában ezeket a vitákat paralel fogjuk folytatni a tanácson belül és a parlamenten belül. A tanács a múltban a tanácson belül, a miniszterek szintjén és az Európai Tanács szintjén megtárgyalta a pénzügyi tervet több ülés keretében, majd pedig hozzánk fordultak, és azt mondták, hogy egyhangulag szavaztunk, akkor ezt vagy elfogadják, vagy nem. Néhány százezer euróval többet adunk, a parlamentnek, stb. De rendkívül nehéz tárgyalások voltak. Most viszont azt értük el, hogy már az első naptól fogva a parlamentet bevonják ezekbe a tárgyalásokba. Három eszmecserénk volt. Most még csak eszmecseréről van szó, mert maga a tanács nincs abban a helyzetben, hogy tárgyaljon. A nemzeti delegációknak nincs pontos tárgyalási mandátumuk, úgyhogy csak véleménycserét folytattunk, December 12-én lesz egy premier az általános keretektől, a pénzügyi terv időtartamáról, tartamáról és a kategóriákéti megoszlásról, majd lesz egy második ülés novemberben a kapról, a regionális és kohéziós politikáról, két nagy kategória blokk, A, B, 1B és 2 helyesebben, és ma reggel pedig az új saját forrásokról tárgyaltunk. Az az igazság, hogy ez egyoldalú megbeszélés volt, vagy beszéd a parlament részéről a trió ott volt, a három trió ott volt, az és a bizottság is, már elértük az előző trió során, hogy Lewandowski biztos úr ott legyen. Ami a lényeget illeti, arra emlékeztettünk, hogy először is a parlament esetében politikai megállapodás az új saját forrásokról előfeltétele annak, hogy globális megállapodás legyen a következő több éves pénzügyi tervről. kiadások és a források reformja beleértve a saját forrásokat. A második üzenet, ez a Kobubeli véleménycsere tárgya volt, ezt a múlt héten tartottuk, az előadóink javaslatát terjesztettük elő, és azt mondtuk, hogy a bizottság Európai Bizottság javaslatai jó munka alapot teremtenek. Ez nem azt jelenti, hogy százszázalékban elfogadjuk őket, az sem jelenti, hogy ne tartanák fenn magunknak azt a lehetőséget, hogy más elképzeléseink legyenek, viszont ezt alapnak tekintjük, munkaalapnak, ahogy ezt a tanács is teszi, és majd meglátjuk a folyamatok az eljárás során, hogy ki kellett terjeszteni ezt a vitát. De ez jó alap, mint mondtam. És arra is hangsúlyt helyeztem, hogy a parlament elképzelése a forrásokat illetően az első naptól fogva az volt, hogy ne módosítsuk a szerződést. A jelenlegi szerződés alapján dolgozunk, és nem kérünk új jogköröket az Unió az EP számára. Azt kérjük, hogy a szerződés rendelkezéseit alkalmazzák, amely lehetővé teszi, hogy saját forrásokat teremtsünk. A tanács erről egyhangú döntést hozott a parlament véleménye után, és tudni kell, hogy ha ezek a források megvannak, akkor az alkalmazási módokkal kapcsolatos eljárás az együttes jogalkotáshoz hasonló, tehát nem elég, hogy csak véleményt adjunk mi, de jelen pillanatban mi új szerződést nem kérünk, mi a parlament, és érdemes erre emlékeztetni, mert itt Brüsszelben és más fővárosokban beszélnek arról, már bedobták ezt a gondolatot, hogy új szerződés kellene, stb., de szerintem helyén való azt hangsúlyozni, hogy jelen pillanatban mi konkrétak és precízek, pontosak vagyunk, és jogilag amennyire csak lehet szerények vagyunk, a végeleményt illetően ambiciózusak, de ami a jogi eszközöket illeti, szerények vagyunk, és a szerződésben lévő rendelkezéseket akarjuk felhasználni. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk azokat az intézkedéseket, amelyek nincsenek benne a szerződésben, viszont mégis jogi erővel bírnak, például a saját források plafonja szeret, vagyis felső határa, felső korlát, azt nem tudom, jean szeretne beszélni, Án? án. Köszönöm, elnök úr. Hozzátehetjük szerintem azt, hogy a Dán elnökség elmondta, hogy hat üléssel kívánja folytatni a vitákat a jövő év során és Abban reménykednek, hogy nagyon sok elvi kérdésben sikerült júliusig konszenzusra jutni az Európai Tanácsban. Akkor igent lehet majd mondani egy olyan csomagra, amely a legfontosabb pontokat illeti, azután ezt át lehet adni Van Rompuy úrnak, aki majd a pontos számadatokról megkérdezi az államfőket, ami a pénzügyi tervet illeti, és abban reménykednek, hogy októberig sikerül megállapodásra jutni ott is. Két vagyis kettős utat szeretnének folytatni. Lesz egy vita egyrészt a legalapvetőbb jogalkotásról és a reformról kap strukturális alapok, programok, vagyis ezeket a jogi szövegeket a tanácsban megvitatják, mégpedig párhuzamosan a pénzügyi tervekről szóló vitával. Tehát a több éves pénzügyi keret viták szintén zajlanak, mégpedig önállóan, és ez szerintem jó dolog, mert hogyha az országok például azt mondják, hogy ennyit és ennyit fizetünk, többet nem, mások meg megkérdezik, hogy miből fogjuk ezt vagy azt finanszírozni, akkor egy ilyen jellegű eljárás az nehézkes lenne. Dehán úr és jó magam írtunk egy anyagot, ezt megtalálják a dosszéban, és ebben benne foglaltatnak azok az anyagok, amelyeket a bizottság adott ki a saját forrásokról. Van egy táblázat, amely az előterjesztett javaslatokkal foglalkozik, beleértve az új döntést a saját az új saját forrásokról az EU számára áfa vagy héja javaslatok, pénzügyi tranzakciós adó javaslatok, és így mindenkinek könnyebb lesz áttekinteni, hogy milyen javaslatok érkeztek eddig. Ez az egyes számú munkadokumentum. Szerintem ebből azt láthatjuk, azt láthatjuk hogy van lehetőség arra, hogy gyorsan áttekintsék a kollégák, milyen javaslatok születtek, és a kiinduló pont esetemben és Deán úr esetében az, hogy ezek a javaslatok, ezeket a javaslatokat tovább viszik. Természetesen megvan a mi álláspontunk, lehetnek még plusz témák, amelyek előkerülhetnek. Ott van a HIA javaslat és a pénzügyi tranzakciós adójavaslat. Ezek az alapjai az új saját forrásokkal kapcsolatos vitának. A pénzügyi tranzakciós adó, vagyis az ezzel kapcsolatos, az FTT-vel kapcsolatos javaslat az ECON elé került az illetékes bizottság, az ECON ebben a témában. A tanácsban pedig Novemberben voltak az ECOFIN szintjén viták a pénzügyi tranzakciós adóról. Ezek voltak az első előzetes viták, de most még nincsen elképzelés arról, hogy ezen viták mi is lett a kimenetele eredménye. A belső piaci javaslatok, a harmonizáció, a pénzügyi tranzakciós adó esetében tehát ez a két téma itt kell, hogy majd eldöntődjön, és még dönteni kell arról, hogy hogyan is fog működni a pénzügyi tranzakciós adó a saját források komponenseként. Bizonyos elveket majd alkalmazni kell, például azt a kérdést, hogy ez egy igazságosan elosztott adó-e, milyen jellegű adó, és vannak itt még más kritériumok, amelyek alapján le lehet mérni, hogy ez jó adó lesz saját forrás forrásaként, és hogy lehet-e majd a gyakorlatban alkalmazni, stb. Ezeket a dolgokat szeretnénk elmondani a tanácsnak, és mint ahogy elnökünk elmondta, még nem tudjuk, hogy a tanács hol tart, de ez most még csak a bevezető fázis a tanácsbeli viták során a saját forrásokról szóló megbeszélésekben ezt az említett dokumentumot tartjuk a mi szakbizottságunk alapdokumentumának is. Köszönöm, Árton úr. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. A dánok és a ciprusiak úgy tűnik, hogy nagyon bátrak, de nem lennék az ő helyükben az elkövetkező évben, amikor a 2013-as, 2020-as pénzügyi keretet áttekintjük az ITER áttekintése is a napi renden van, és a tanácson belül egyhangúságra lesz majd szükség. A tanácsnak és a bizottságnak is feltettem a kérdés ezekkel kapcsolatban, és mindkét szerv azt mondta nekem, hogy egyhangúságot írnak elő, a saját források esetében. Azt kérdezem ezért, hogy jó-e most az időzítés, jó-e az, hogyha most ezzel foglalkozunk. Ezt is szeretném elmondani, hogy Hollandia mindig is ellenezte a saját erőforrást Európa esetében. A szocialista ellenzék is ellenezte ezt, ezt szeretném még hozzátenni. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. Valóban foglalkoztunk el ezzel a témával a mai napon, ugyanis a parlament delegációjának itt majd be kell számolnia. Úgyhogy most is úgy kell eljárnunk, mint az elmúlt két esetben, és mint ahogy majd jövőre is eljárunk majd. Ann Janssen el is mondta már, hogy a Dán elnökség munkarendje hogyan működik majd. Tudjuk, hogy vannak egyelőre ellenvetések a tanács részéről, és ez természetesen így van minden normális tárgyalásban. Egy tárgyalási ciklus elején nyilván vannak ellenvélemények bizonyos megoldási javaslatokkal kapcsolatban viszont az nagyon fontos, hogy magát a tárgyalás lehetőségét senki se kérdőjelezze meg. Nyilván, hogyha minden tagállam egyetért azzal, hogy ebben a vitában így kell majd eljárni, akkor az már önmagában véve jó. Hogyha senki nem kívánja blokkolni alapvetően azt, hogy elinduljanak ezek a tárgyalások az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, itt az intézményeken belül, akkor az már egy első lépés. Tehát a tárgyalások elindultak. A Koreper ma természetesen leginkább az európai csúcs előkészítésével foglalkozott, ami december 9-én a hét végén lesz. Így itt nyilván majd a saját forrásokról, vagy, vagy illetve emiatt a mai napon a saját forrásokról csak kevés szó esett. Mint ahogy Ann is elmondta, a valódi tanácskozás, a valódi tárgyalás majd csak a következő hónapban, tehát már a Dán elnökség alatt kezdődhet meg. És hogy mikor tudunk majd pontot tenni erre a vitára, azt előre nem tudjuk megmondani a munkarendet Ann Jensen már elmondta, úgyhogy most megpróbálunk így dolgozni, vagyis június végére elkészül egy dokumentum, amelyet a Dán elnökség készít el, melyben az alapvető vitapontokról mindenki véleménye bekerül majd, így lesz egy tanácsi parlamenti állásfoglalás, és ez után természetesen a tanács dönti majd el, hogy miniszteri szinten az európai miniszterek szintjén szeretnék-e továbbvinni ezt a vitát, vagy pedig rögtön az Európai Tanács elé kerül ez a kérdés. Nekünk is el kell majd ezen gondolkodnunk, illetve fel is kell készülnünk arra, hogy mi hogyan fogjuk majd folytatni a parlamenten belül lefolytatott vitákat, akkor, hogyha az Európai Tanács elé kerül majd ez a kérdés. Egyelőre azonban még nem tartunk itt. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy elkészítették ezt a dokumentumot, ezt több frakció is kérte. Valóban szükségünk van erre a munkadokumentumra, hogy jobban lássuk a különböző álláspontokat, és hogy látassuk azt is, hogy milyen következményei lehetnek a különböző megoldási javaslatoknak, illetve a bizottsági javaslatoknak. Gondolom, hogy mindenki emlékszik arra, hogy az elnökök értekezlete már meghozott egy döntést. Arról volt szó, hogy egy kapcsolattartó csoportot fogunk létrehozni. Ez a csoport rendszeresen összeül majd, és összefoglalja a tárgyalások eredményeit a parlament elnöke személyesen fogja elnökölni ezt a különleges csoportot. Azt az információt kaptam, hogy Buzek elnök úr a kapcsolattartó csoport első ülését a jövő héten Strasbourgban szeretné megtartani. Talán kedden kerül majd erre sor, 13-án 15 órakor, ez egy valószínűsített dátum egyelőre, és amikor megkapom majd a pontos információkat, akkor azokat is természetesen el kell mondanom majd. Buzek elnökkel, illetve majd a következő elnökkel meg kell néznünk, hogy pontosan kik lesznek a tagjai ennek a kapcsolattartó csoportnak, és hogy milyen munkamódszerekkel dolgozik majd ez a csoport. Hogyha nincs más kérdés, akkor a 4-es, 5-ös és 6-os rendi pontokat le is zárhatjuk. Klaus Véle itt van, a főtitkárunk, nagyon örülök, köszönöm szépen, hogy eljött. Ő már Legutóbbi alkalommal is itt volt, de akkor nem volt elég időnk, amikor Vidal Quadrassa erről vitáztunk. Monika Holmeyer egyébként a jelentéstevőnk. Azt hallottam, hogy eh, már érkezik, már úton van. Úgyhogy nem tudom, hogy elkezdhetjük-e ezt a napirendi pontot, mielőtt Mónika ideérne. Azt mondják, hogy már itt van. Mónika érkezik, kezében vannak a papírjai. Foglalj helyet, Mónika, természetesen nem siettetünk. Tehát a főtitkára kapcsolatban épp az imént mondtam, hogy a legutóbbi ülésünkön már volt egy előzetes vitánk, egy olyan projektről, amit a büró már elfogadott. Itt két ingatlan megvásárlásáról van szó. Brüsszelben egy a Montoy utcában található épület és egy Strasburgi épület. Azt hallottam, hogy van még egy harmadik ingatlan terv is, amelyet a büró esetleg megkíván vásárolni, ez nagyon hasznos lehetne. És nagyon örülnék annak, hogyha a Montairől, a Strasburg épületről, illetve erről a harmadik épületről is kaphatnánk plusz információt. Nagyon szép épületekről van szó, szeretném megtudni, hogy ezek pontosan miért lennének hasznosak, és hogy hogyan lehetne ezeket az ingatlan vásárlásokat hatékonyan végrehajtani. Úgyhogy akkor most meg is adnám a szót az előadónak, hogy fel tudja vetni a fontos kérdéseket, és még egyszer köszönöm a főtitkárnak, hogy itt van Mónika. Köszönöm szépen, elnök úr! egy kicsit gondom volt az autóúton, szerettem volna hamarabb idejelni, és mindenkivel nyugodtan beszélni, de sajnálatos módon e, balesetem volt, de azért itt vagyok most, és szeretném ezt összefoglalni, hogy mi is a helyzet az épületekkel. A Strasburgi B épülettel szeretném kezdeni. Ez egy olyan épület, amely közvetlenül az Európai Parlament épülete mellett áll, az Európa Tanács a tulajdonosa ennek az épületnek, és úgy néz ki a jövője ennek az épületnek, hogy ezt számunkra ö, ö, átadják. Ez nagyon jó lenne számunkra. Ismerjük, hogy milyen problémák vannak Strasbourgban, nagyon kevés a hely, főként az asszisztensek számára, de akkor is kevés a hely, ha valakivel például nyugodtan szeretnénk beszélni. Tehát, hogyha szeretnénk képviselőként 5-6 emberrel szakmai megbeszélést folytatni, akkor csak a képviselők bárjába, vagy más eldugott kis sarokba tudunk elvonulni, de igazi hely nincs számunkra arra, hogy megfelelő beszélgetést folytassunk, és nagyon gyakran, akik ellátogatnak az irodánkban, látják, hogy milyen kicsik az irodáink. 1955-ben épült az épület, 2007 óta nem használják ezt, ahogy mondtam, az Európa Tanács a tulajdonosa ennek az épületnek, és ennek az az előnye, hogy eléggé józanul zajlottak a tárgyalások. Az az épület, amit megkapunk, az egy 2770 négyzetméteres épület iroda épület ez, örülnénk hogyha hasonló összeget fizethetnénk itt Brüsszelben, és 6,6 milliót kell ezért fizetni. A, ezt a területet korábban 10 ezer frankért kapta meg az Európa Tanács a francia államtól, hát ez egy eléggé érdekes összeg. Jó lenne, hogyha ezt a ilyen fajta összeget mi is kaphatnánk, vagy ennyit kaphatnánk ezt meg. Persze, ezt majd um, bele kell számítani, és gondolni kell arra, hogy 9,2 millió euró lesz a felújítási költség, más költségek évente fenntartásra 40 ezer euró évente, azbest is van az épületben, és az azbest kivétele ugyancsak része a felújításnak. Európai épületről van szó, és nincs más hasonló ilyen épület, ami megfelelőne számunkra. Az egyetlen dolog, ami a, az ügymenettel kapcsolatban zavar engem, hát tudjuk, hogy kicsit drága ez az épület, de még ezt is el tudjuk fogadni, most nem arról van szó, hogy mennyit lehetnek megspórolni, de ami engem igazából zavar, az, és ugyanez vonatkozik a Montai épületre is, és szeretném kijelenteni egyértelműen, az épület, illetve a szerződés már erre vonatkozólag kész van szeptember óta. Jobb lett volna, hogyha októberben megkaptuk volna ezeket a dokumentumokat, és nem az év végén kellene erről beszélnünk. Ez egy kicsit kellemetlen, szerintem. Most pedig rátérek a Montoyi épületre. Itt elég sok a gond, hogyha őszint akarok lenni, akkor ezt el kell mondjam. Alapvetően elfogadhatatlanak tartom azt, ahogy a tárgyalási stratégiák kinéznek. Az Európai Parlament tárgyalási stratégiája egy jó nagy katasztrófa, én ezt így mondom konkrétan, és remélem, hogy a szakbizottság is osztozik ebben a nézetben, nem igazán tartom szerencsésnek azt, hogy egyetlen egy tulajdonossal úgy tárgyalunk, hogy az biztos lehet abban, hogy ő lesz az egyetlen, aki marad. Amit a pályázatánál csináltunk a bérlettel, mindennel, én ezt eléggé ügyetlennek tartom akkor, hogyha egy eladó vagy egy, egy bérlő, bérbeadó túlságosan magasan van az, az átlagos bérmázsok felett, úgy gondolom három-négyet már legalább keresnünk kellene, mint az AXA vagy mások, már csak azért is, hogy a tárgyalás során sokkal erősebb legyen a tárgyalási pozíciónk. Tehát ezért kaptuk azt, amit kaptunk. Ez egy olyan épület, amelyet 1990-ben építettek, 5700 négyzetméter az összterülete, 4700 négyzetméter ebből az iroda terület, 250 euró nézetméterenként a bérleti díja, és el kell mondjam, hogy a régi bérleti díj nagyon-nagyon magas volt, és tehát jól kerestek rajtunk. Már az is jó lenne a tegyelása során, hogyha alacsonyabb lenne a bérleti díj, viszont még mindig túlságosan magas ez az új bérleti díj, nem 250 nézetméterenként most már a díjhelyem 240, de összességében túlságosan magas ez az összeg is szerintem. A tulajdonosok nagyon gazdag személyek az arab világból, azbest is van az épületben, ezt is megvizsgálták, nem volt igazából pályázati kiírás, és ezt akarjuk most megvenni. A, én értem, hogy milyen fajta stratégiát próbáltak itt folytatni, ezt az adminisztráció védelmében mondom, hiszen ez egy parlament melletti épület, közel van a parlamenthez, és ezért jó az, hogyha az adminisztrációban dolgozok, nem kell állandóan busszal, autóval jönni, hogyha a parlamentben van ügyük. Ez, ez jó, ezt megértem, de mégis jó lett volna az, hogyha már a kezdetettől fogva alternatívákat keresünk, és nem csak egyetlen egy e, épületre helyezzük a hangsúlyt, ezt tudják az eladók is, hogy ez így van. Minden mellett azt is szeretném elmondani, hogyha azt e, kérnénk, hogy kezdjük az egészet e, újra, azért már túlságosan sokat kell esetleg fizetni, tudom, hogy amit esetleg többen fizetnénk, mondjuk 500 ezer vagy 1 millió, az túlságosan sok az adófizetők számára, de mégis jónak tartom azt, mert egy épületet bérlünk ebbe, ezen a környéken, még akkor is, hogyha lejár december 31-én a bérleti ö, ö, díj. Tehát, hogyha ezen épület ellen döntenék, ez azt jelenteni, hogy szabadságra kéne küldenünk az ott dolgozókat, és az a kritikám is érvényes itt, hogy a bérleti szerződésnél nekünk kell fizetni a renoválás költségeit is, ami 1,2 millió lesz, sőt lehet, hogy még magasabb is lesz, ami ahhoz fog vezetni, hogy egy olyan bérleti díjból indulunk ki, amely akár 260-270 eurót is kitehet négyzetméterenként. Vagyis röviden az épület hát szerintem piszok drága, hogy úgy mondjam, és mégis úgy próbálják eladni, mint ez egy nagy, nagyon olcsó, kedvező ajánlat lenne. Van értelme annak, hogyha megveszük ezt az, ezt az épületet, még akkor is, hogyha sokkal többe kerül, mint amennyi szerintem ér. Végül is stratégiailag jó helyen van ez számunkra. és ezzel az épülettel igazából az egész épület stratégiánkat lezártuk, amit leszerettünk volna zárni. Szerintem először ezt a két projektet kellene megvitatnunk, és utána kellene rátérni a harmadik kérdésre. Tulajdonképpen én támogatom a montai kapcsolatos eljárást, viszont kritizálok egy-két dolgot benne, amiket megmutattam. Viszont úgy gondolom, hogy egy azbest záradékot kéne bevezetni a szerződésbe, mert nem lehet az, hogy állandóan mindenhol megjelenik az azbest, és még nekünk kell fizetni ennek az eltávolítását. Én ezt egy kicsit soknak tartom, és igazából ezzel elveszítjük az előnyt ezen épületek esetében. És még egy utolsó mondatot engedjenek meg. Gyakran úgy érzem magam, mint hogyha állandóan mindenfajta változtatások lennének a dokumentumoknál, tehát államfajta változások voltak. Jó lenne, hogyha alternatívák lennének, és az lenne a legjobb, hogyha sokkal több időnk lett volna ahhoz, hogy ezt megnézzük, mert így nem éreztük volna magunkat ennyire alultájékozott, alultájékoztatottnak ahhoz, hogy döntést hozzunk képviselőként. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A főtitkári a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy van ennek értelme, hiszen most több épületről beszélünk, és jó lenne, hogyha kicsit ennek kapcsán beszélnék a középtávú épületstratégiáról. Az elnökség arról döntött, és a plenáris is üdvözölte ezt, hogy legyen egy középtávú épül esetig ilyen. 2010 márciusában döntöttünk erről, és ennek keretén belül az Európai Parlament politikáját az épületet tekintetében definiáltuk. Először is szeretnénk megvásárolni, idővel előtt visszafizetni, ezeket az épületeket, illetve szeretnénk, hogyha minél közelebb lennének ezek az épületek egymáshoz, mert nem szeretnénk, hogyha olyan helyzetbe kerülnék, mint az Európai Bizottság, ahol a város különböző részein vannak az épületeik. Ezt az épület stratégiát úgy alakítottuk, hogy meghatároztunk épületeket, amelyeket középtávon, vagyis kettő és fél év alatt megvalósítunk, és most már elkerültünk a vég stádiumába ennek a stratégiában. A CAD épület Luxemburgban, erről is döntöttünk, a brüsszeli épületek esetében is tudjuk, hogy plusz épületre van szükség administratív célokra, 30 ezer négyzetméter nagyságban, elmetették a, a Trebel épületet, itt tízezer négyzetméterre van szükség, vannak renovációs feladatok is még, a PSH épületre is ráfér a renoválás, pedig még viszonylag új, az Istman épületben, itt lesz egy bölcsöde is, azt kérték, hogy azok az épületek, amelyeket még bérlünk, ezeket vegyük parlamenti tulajdonba. Ez a Montai 70-es épület, és ez és pontosan ezért tárgyaltunk erről az épületről, mert nem szeretnénk itt már bérbe venni, hanem inkább ezeket szeretnénk birtokolni, ezeket az épületeket és Strasbourg esetében is az van a 2010 márciusi középtávú stratégiában, hogy egy ombudsman számára kialakítandó épületre van szükség, tehát az ombudsman menne az új épületbe, és plusz kapacitásokra lenne szükség még az Európai Parlament számára, és főként a képviselők szempontjából. Ez a stratégia 2000 2010 márciusából nem csak a Költségvetési Bizottságban, hanem a plenárisan is tetszést aratott, és ezt a stratégiát próbáljuk most végrehajtani. Az olyan épületek, ezeket az épületeket szeretnénk beilleszteni ebbe a stratégiába, hiszen ezt támogatta az elnökség, illetve a plenáris és ami a három ö, épületet illeti, tehát a Montai 70-es, a Montai 70-es épület, ez egy olyan épület, amelyet már évek óta használunk, vagyis itt a munkatársaink dolgoznak, főként az INLO munkatársai, Számos szakértő véleményt kértünk az árral kapcsolatban. Fontos az, és de helyes az, amit Holmájer asszony elmondott az politikáról, illetve az is helyes, hogy itt nagyon magasak az árak. Ezt valóban nem lehet elvitatni. Viszont van annak a oka, hogy az elnökség miért döntött amellett, hogy megvásárolja ezt az épületet. Először is számunkra ez egy olyan épület, amely az Európai Parlament közvetlen közelségében van. Ennek teljesen más az értéke, mint amely 500 méter vagy 1 kilométerre van a főépülettől. Tehát szeretnénk amellett kitartani, hogy vagy kössük össze valahogy az épületeket egymással, vagy ideális esetben csak át kell sétálni az utcán az egyik épületből a másikba. Tehát ezért választottuk ezt az épületet, a Montai 70-est. Ezen kívül itt van egy kert is, egy nagy kert, amely még lényeges lehet más projektek szempontjából. Anélkül, hogy most erre kitérnék, de például például egy bölcsőde létrehozása szempontjából ez például fontos lehet. Nem tudom, hogy így lesz -e ez majd, de ezt is például figyelembe lehet venni majd a későbbiekben. Ezen kívül nagyon sok a parkolóhely, 45 hely van. Az is gond az Európai Parlament számára, hogy minden munkatárs számára parkolóhelyet tudjunk biztosítani. Ezen kívül az is igaz, hogy a parlament közelségében kevés olyan épület van, amely még álladó lenne. Tehát kevés opció van az Európai Parlament közvetlen közelségében, amit megvásárolhatnánk, és itt is a tulajdonosok nagyon hosszú ideig nem akartak halani az épület eladásáról, de végül is sikerült elérnünk azt, hogy eladják ezt a, az épületet, plusz pénzügyi eszközök nélkül meg tudjuk vásárolni azon többletekből, amelyek 2011 végén rendelkezésre állanak. Ez nagyon jól passzol a középtávú épületstratégiánkba, tehát nem bérlünk most már, hanem megvásároljuk az épületet, és így is csökkentjük az éves terhelést a bérleti díjunk szempontjából. És azért is érdekes még az, mert az Allocation familiál Belgiumban, ennek szempontjából fontos, hogy ez az épület itt van közvetlenül közelünkben, mert így a belga Kormány és arról döntött a kormány alakítás során, hogy az allokáción familiált ezzel is foglalkozik, és ennek szempontjából fontos ez. Ezen kívül az azbest kérdéséről is majd még később ilyen beszélni kell. A másik épületet illetően, amiről szó van, ahogy elmondtam már, az ombudsman szeretnénk ide elhelyezni. Ezen kívül szeretnénk több helyet szerezni a munkatársak számára, a képviselők számára a főépületben, hogy hogyan fog ez kinézni a jövőben ezt még pontosan nem tudom, de mindenképpen így lehet majd a főépületben valamelyest enyhíteni a helyi irodai nehézségeket. Engedjenek még meg egy szót a Trebel épületről. Az elnökség az elmúlt szerdán arról döntött, hogy a Trebel épületet is megvásárolja. Ez illeszkedik a középtávú épületstratégiánkhoz, 30 ezer négyzetméteres épületről van szó. Intenzív módon felmértük a piacot, más brüsszeli eladókkal is tárgyaltunk. Számos előnyel rendelkezik ez az épület, főként a fekvését illetően. Ez a Szolidárnos tér közelében található. 50 méterre van az utcától, új épületről van szó, új épület lesz ez, ez, ez 2017-től áll majd rendelkezésre, 30 ezer négyzetméteres épület lesz, a legmagasabb közvetelmi standardoknak felel meg, és 4000 euró per négyzetméteres ára van. A finanszírozás szempontjából abban a helyzetben vagyunk, hogy a belga állam néhány ideje már 86 milliót rendelkezésre bocsátott, amit csak épület célra lehet felhasználni. Tehát ez a 86 millió, amit kapunk, ezt csak épület célra lehet felhasználni, és így ennek két har madát a Trebel épület megvásárlására használhatunk. Hogyha még 15 milliót hozzáadunk ehhez, ami a 2011-es eszközökből megmarad, akkor 101 milliót már tudnánk finanszírozni, és csak 24 millió maradna fent, amit 2017-ig, illetve későbbig kellene kifizetni, tehát elég alacsony ez az összeg, és így véglegesen tudnánk arra dönteni, hogy mit tegyünk a 86 millióval, amit a belga állam nekünk rendelkezésre bocsátott. Szerintem ez egy nagyon jó befektetés lenne, ezen kívül a tagállamok számára is egy megfelelő megoldás lehetne is. Ezt az épületet egy fix árgaranciával fogjuk megvásárolni, ezen kívül lesz egy garancia is rá, ami rendkívül fontos számunkra. Remélem, hogy sikerült jó áttekintést adni a három projekttel kapcsolatban. Ami számomra fontos ezzel kapcsolatban, ezek nem egy improvizáción alapuló projektek, ezek egy hosszas tervezési folyamat eredményei, két éven át tartott ez a tervezés. Nem csak olyan politikai döntésről van szó, amit csak az elnökség hozott meg, hanem a középtávú épületstratégiánkat a Költségvetési Bizottság, illetve a plenáris is támogatta és így igazából már az utolsó lépcsőnél járunk. Az elnökség is lassan a mandátum véget ér, a, köl, a költségvetés is lassan véget ér, tehát ezért kell ezeket a döntéseket meghozni. És ezért kért az elnökség azt, hogy a Költségvetési Bizottság adjon le egy állásorulást ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Többen kértek szót, Haglund úr az első. Köszönöm szépen. Először is szeretnék ismételten köszönetet mondani Mónikának, mert nagyon jó munkát végzett ebben a témában. Nagyon technikai, nagyon nagy kihívást jelentő témáról van szó, gazdasági vonatkozásai is vannak, úgyhogy köszönjük a munkát, és ne feledjük el a politikai színezetet sem. Szeretném megköszönni a főtitkár úrnak, hogy itt van, ez megkönnyíti nekünk a döntéshozatalt. Gondolom, hogy megint csak egyértelmű, hogy nagyon fontos döntéseket kell meghoznunk, és hogy ezeket megtehetnénk valahogy ügyesebben, jobban is jó lett volna, hogyha hamarabb elkezdünk foglalkozni ezekkel a témákkal. A főtitkár is elmondta már, hogy az időzítés miért nem tökéletes, éppen ezért értem az előadó frusztrációját is, nem jól kezelték ezeket a kérdéseket. És hát most döntést kell hoznunk, és elég nehéz helyzetben vagyunk. A főtitkárt arra kérném, hogy vegye figyelembe, hogy milyen nehéz a munkánk, hogy miért volt ennyire nehéz helyzetben az előadónk, és hogy most hogyan kell, milyen frusztrált helyzetben kell ezt a döntést meghoznunk. Először is vegyük figyelembe, hogy itt Európában minden államkincstárnak takarékoskodnia kell, és ezt is figyelembe kell vennünk a döntéshozatalnál. Meg kell néznünk, hogy az épületek valóban megfelelőek-e arra, hogy ezekbe az épületekbe fektessük be az adófizetők pénzét. Ezt azt hiszem, hogy mindenkinek figyelembe kell vennie itt. Ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy mindazok, akik a parlamentben dolgoznak, megfelelő körülmények között megfelelő épületben dolgozhassanak. A Montoyé azt hiszem, hogy az a legjobb épület, amit most megvásárolhatnánk, annak ellenére, hogy kicsit későn kezdtünk el ezzel foglalkozni, de ennek ellenére úgy vélem, hogy a Montaljét támogatni kellene. A másik brüsszeli új épülettel kapcsolatban még most szerintem kicsit korai, hogy nyilatkozzunk. Értem egyébként mindazt, amit elmondtak kapcsolatban, csak szerintem nehéz most itt tisztán látni a második brüsszeli ingatlan esetében. Ami Strasbourgot illeti, gondolom, hogy nem csak az én frakcióm vélekedik úgy, hogy nem kellene támogatni új Strasburgi épület megvásárlását. Minden esetre az én frakcióm úgy véli, hogy nem kellene új ingatlant megvásárolni, sőt azt kellene elérnünk, hogy egyáltalán nem menjünk Strasbourgba, ezért egyáltalán nem támogatjuk új Strasburgi épület megvásárlását. Ezért úgy véljük, hogy egyértelműen ki kell mondanunk a frakcióm nevében, hogy egyáltalán nem kívánunk Strasbourgba venni, menni, így tehát új ingatlant venni sem szeretnénk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Vladimir Manka a következő hozzászóló. Köszönöm a szót. Nagyon örülök én is annak, hogy itt van velünk a főtitkár, és hogy ő is elmondta, amikor először találkoztunk, hogy valóban megfogalmazottak panaszok azzal kapcsolatban, hogy későn érkeznek meg a dokumentumok, még akkor is, amikor nagyon komoly pénzösszegekről kell döntenünk, egy-két nappal az ülés előtt kapjuk csak meg a dokumentumokat. Maga a főtitkár is elmondta, hogy sohasem hoz döntést olyan kérdésekben, amikor nem kapja meg elég időben a dokumentumot. Tudom, hogy nem a főtitkár hibája ez, de én ma délben 25 dokumentumot kaptam, és hát átgondolt döntést hozni ilyen rövid idő alatt elég nehézkes úgyhogy jó lenne, hogyha az ilyen fontos költségvetési kérdésekben minden információt folyamatosan meg kellene, hogy kapjunk minden olyan projektről, amelynek jelentős költségvetési kihatása van ez alapvető szükséglet ahhoz, hogy tényleg megalapozott döntéseket hozzunk, és hogy megfelelőképpen elő tudjuk készíteni ezeket a döntéseket. Na most ebben az esetben, mint ahogy az előadó is elmondta, Hogyha csak egyetlen alternatíva van, akkor nem nagyon van miről hatékonyan tárgyalni, és így elég nehéz lenyomni az árakat, hogyha csak egyetlen megvásárolható ingatlan van, akkor nincsen semmilyen mozgásterünk, akkor nem tudunk tárgyalni, nem tudunk alkudozni. Voltak olyan esetek, amikor valóban tender kiírására került sor, de most csak egyetlen ingatlan megvásárolásáról van szó. A bizottság egyébként minden esetben azt kéri, hogy a közbeszerzési pályázatokról szóló rendeletnek minden tagállam felelje meg, és szerintem akkor itt az európai intézmények ingatlan vásárlásánál is meg kellene felelnünk ugyanezeknek a követelményeknek. és azt is figyelembe kellene vennünk, hogyha csak egyetlen ingatlan megvételéről van szó, akkor az ingatlan felújításával kapcsolatos kérdéseket is meg kell néznünk. Ami a Montvai épületet illeti, vannak ennek hibái, tudjuk, ugyanakkor készek vagyunk ennek az ingatlan vásárlásnak a tervét támogatni. Fontos, hogy globálisan kezeljük az ingatlan politikát, és így tudjunk döntéseket hozni. amikor csak egyetlen tulajdonossal, egyetlen ingatlanról tárgyalunk, akkor mindig nehezebb jobb feltételeket elérni. Amikor a 7 éves pénzügyi keretről tárgyalunk, akkor mindig elhangzik az, hogy az administratív költségeket 5%-kal csökkentenünk kell. És hogyha visszatekintünk a 2005-ös évre, akkor azt látjuk, hogy 2005-ben a bővítés után óriási növekedés következett be, és az ötös költségvetési sorban 8 százalékot használtunk ingatlanokra, most pedig már 10 százalékos növekedést láthatunk az ingatlan vásárlásoknál, az ingatlan költségvetésnél még sohasem volt ilyen nagy ez az összeg az elmúlt évtizedekben. De természetesen tudom, hogy meg kell hoznunk a döntést, de ahhoz több információra lenne szükségünk. Elnök úr, köszönöm szépen. Örülök Holmájer kollega nő megjegyzéseinek. A Montaier épület rendelettel kapcsolatban, hogy tényleg van benne azbest, akkor tényleg szükség van egy ilyen azbest záradékra a Strasbourgot illetően. Itt a, érdekelni, hogy mi a 6 és 7 milliós adó kérdése, és Haglund úrnak igaza van, hogy nagyon fontos a székhely kérdése is, hogy egyáltalán érdemesebb befektetni egy olyan városban, amit szeretnénk maradni. A brüsszeli épülettel kapcsolatban a 15 millió például az utazási jutatások visszaadásából származik. Ezt elég érdekesnek tartom, hát ezen lehet spórolni ezeken a költségeken, és nagyon feltűnőnek tartom azt, hogy 15 millió pontosan ezekből az összegekből fog származni. Tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak lespórolni. Ebből az tűnik ki számomra. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Göran Feld következik. Köszönöm. Szeretnék ismét köszönetet mondani Monika Holmeyernek, nagyon jó munkát végzett, nyitott volt a különböző politikai frakciók előtt, többször találkoztunk, és többször megbeszéltük, hogy hogyan is járjunk el, és ezt nagyon jól tette. Hallottam, hogy milyen kérdéseket tettek fel az előttem szólók, arra vonatkozom, hogy hogyan is állunk a projektekkel, és szeretném most megmagyarázni, hogy miért is van ez így. Először is a szükséges hely, értékelése. Erre mindenképpen szükségünk van. 2009-ben kaptunk egy értékelés, 40-46 ezer négyzetméterre volt szükség akkor, aztán 2010-ben volt egy másik értékelés, ez egy kicsit alacsonyabb értéket mutatott. 35 ezer négyzetméter körül, vagy annál kevesebbet. De Vella úr most még kevesebbről beszélt, mint szükséglet. Nem láttam, lehet ez az én hibám, nem láttam ennek az értékelésnek a frissített, aktualizált változatát, ahhoz, hogy most tudjunk dönteni. A kérdés az, hogy van-e ez írásban. Az eljárás megkezdésekor kaptunk egy újabb értékelést, mennyi helyre van szükség. És ez nem csak Brüsszelre, hanem Strasbourgra is igaz. Igazából mennyi helyre van szükségünk? Szeretnék mindenkit emlékeztetni. A parlamenti állásfoglalásokban világosan megfogalmaztuk, hogy a közép- és hosszú távú épületstratégia fontos, az meg is van, de ez azt jelenti, hogy még mindig figyelembe kell vennünk a jó gazdálkodás elveit, különböző opcióink vannak az alternatív finanszírozásra is. Ha jól tudom, a Strasburgi épület újraépítésére is, vagy tatarozására is mód van, például megszüntetni a zuhanyzókat az irodákban, stb. Milyen opciók lennének ott Strasbourgban, mielőtt még a B épületről döntünk? Úgyhogy én nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt mindent tudunk, több információ kellene. Vannak elvi kérdések, nézzük meg, az állásfoglalásokat, amelyeket itt a parlamentben 2010-ben, 2011-ben eh, hoztunk, és 2012-re is hoztunk. Itt két fő dolog van. Szeretném megkérdezni a főtitkárt. Ön szerint a mostani javaslata valóban tiszteletbe tartja a már meglévő eh, határozatokat, állásfoglalásokat, hiszen különböző opciók és pénzügyi lehetőségek vannak, ezeket figyelembe vették. Azután ott van a 86 millió, amit a belga kormánytól kaptuk, és itt azt mondtuk, hogy plusz információt szeretnénk arról, hogy ezt hogy fogják felhasználni, és alternatív opciókra is részletes anyagot kérünk, mielőtt döntünk. Tehát van-e a Trebel épületre is például alternatívánk? Végül az állásfoglalásainkban azt is elmondtuk, hogy úgy gondoljuk az adminisztráció, az épületpolitikát a Költségvetési Bizottsággal együtt kell, hogy kialakítsa, és a mi bizottságunkat rendszeresen kell értesíteni arról, hogy milyen épületpolitikát folytatnak, és ennek milyen kihatása van a költségvetésre. Szerintem az nem lehet, hogy csak néhány napot adnak nekünk erre, és 20 különböző dokumentumot néhány órával a Költségvetési Bizottság ülése előtt küldenek meg, ahogy ezt kollégám is mondta. Ez azt jelenti, hogy nem tartják tiszteletben a mi állásfoglalásunkat. Szeretném tudni, hogy Velle úrnak erről mi a véleménye. A másik a Trebel épülettel a probléma a következő. Az egészet el akarja halasztani, ahogy a kollégám mondta, de ez az eljárás integrális szerves része. 10 vagy 50 millióról, 15 millióról van szó, és hogy ezt ne veszítsük el, még a fél év vége előtt kell megtenni. Ez a transfer, ez nagyon fontos a Trebel épület első részletéhez. Úgyhogy nem lehet itt ezt az átcsoportosítást és a Trebel épület megvásárlását elkülöníteni, hisz az év végéig fel kell használni a 15 milliót, ezért mondtam a koordinátorok ülésén, ezt javasoltam, hogy legyen még egy hetünk erre a döntésre, a jövő hétre kellene még egy ülés azért, hogy a Trebel épületről plusz információt kapjunk mert azt tudom, hogy nem lehet ezt sokáig halaszgatni, mert akkor elveszítjük az összeget. Elnök, köszönöm, majd visszatérek az ütemtervünkre. Isabel Duran. Köszönöm, elnök úr. Két minőségemben beszélek, a Költségvetési Bizottság tagjaként és alelnökként, a Buildings munkacsoport alelnökeként. Mi készítjük elő a büró döntéseit épületügyben. Nagyon örülök, hogy a Költségvetési Bizottság ennyire odafigyel erre, ez a feladata, de felhívom a figyelmet arra, hogy nem tudunk a politikai frakciókon keresztül, a parlamenti adminisztráción keresztül megfelelni annak, hogy állandóan plusz helyet adjunk az asszisztenseknek, a gyakornokoknak irodaként, és közben meg arról is, azért is meg kell magunkat védeni, hogy miért akarunk még plusz helyeket. Nehéz időszakról van szó, koherensnek kell lennünk, hogyha valóban biztosítani akarjuk nem csak a komfortot, hanem a megfelelő helyiségeket 18 új parlamenti képviselőnek, stb. Ami a Trebel épületet illeti, oda áthelyeznénk az administratív munkát, és ebbe az épületbe pedig a politikai munkát tartanánk meg, képviselők, asszisztensek, stb. Így jobb lenne a láthatóság, a koordináció. A másik Holmeier asszonynak igaza van. Ez olyan, mint egy puzzle, egy kirakós játék. Ez nem a mi munkánk, de nem látjuk, hogy milyen is az ingatlan piac itt Brüsszelben és ebben a negyedben. Minden nagy fővárosban nem lehet csak tervezéssel megoldani az ingatlan politikát, ez sok mindentől függ, vannak-e épületek, mi a, itt az ingatlan ügynökségek stratégiája. Az Indló főigazgatóság nagyon szűk helyen dolgozik, de a másik pedig, hogy próbálnak itt védekezni az ingatlan stratégiákkal szemben. Tudják, hogy ezek az ügynökségek fejős tehénnek tekintik az intézményeket. Vannak egyébként már dokumentumok arról, hogy mennyi helyre van szükség, a büróban is dolgoztunk ezen, több évre előre leírtuk az igényeinket. És ahogy ezt a kollégánk mondta, körülbelül 30 ezer négyzetméterről van szó, belátható időn belül. A tárgyalások a Költségvetési Bizottság és a tulajdonos között nem bonyolódhatnak közvetlenül, mindig van egy közvetítő, erre van megfelelő iroda. Talán mi egy kicsit előbbre tartunk, vagy előbb járunk itt, mint a Költségvetési Bizottság. Óvatosnak kell lenni, blöffölni nem lehet a tárgyalásokon, de szeretnénk a legjobb javaslatot, ajánlatot megkapni. Ami a Montoáért illeti a legfelsőbb ár limitjénél tartunk, de közben hallottuk, hogy mennyire fontos ez az épület, mert nagyon közel van, és erre szükségünk van. Trebel, sőt a Montuai esetén is. Fern úr nagyon jól elmondta, nem jó ezt gyorsan bonyolítani, hiszen most már az év végén tartunk, legalább egy hétre szükség lenne ahhoz, hogy az anyagokat önök megnézzék, de ezt az év vége előtt kell ezt megtenni. Azt nem engedhetjük meg, hogy újabb tanulmány készítessünk, hiszen igény van, de van felmérés is. Strasbourg, az én frakcióm is úgy gondolja, mint az ALDE bizottság, nem vagyunk amellett, hogy Strasbourgba vásároljunk, inkább Brüsszelbe folytassuk a munkát. És mellékesen elmondom, Belgiumnak most már mától kormánya van, és most regionalizálni fogják a családi potlékot, még ezt, eddig, ezt a törvényt még nem szavazták meg, Belgiumban minden lehetséges, de ezt csak viccelve mondom, vagy tréfásan mondom, a lényeg az, hogy lehet, hogy majd ott lesz ez az épület, de ez mellékes dolog. A Költségvetési Bizottság szeretné az Európai Bizottság stratégiáját is látni. Az ILO DG főigazgatóság ezen dolgozik, ugyanabban a negyedben dolgozunk, de a Költségvetési Bizottság kérte, hogy láthassa a bizottság stratégiáját is, például a nagy projektek, a Schumann tér átalakítása, ennek kapcsolata van a költségvetéssel és minden mással is. Nem csak tégláról van szó, meg irodáról, hanem olyan épületről vagy irodáról, amely egy bizonyos negyedbe van, és amelynek értéke van. Ezért szeretnénk látni a bizottság stratégiáját, nem egészen ugyanabban a negyedben vannak, mint mi, de amikor költöznek, vásárolnak, bérelnek, szeretnénk ezt eh, tudni, mert ennek kihatása van a parlamenti stratégiára. Köszönöm, alelnök asszony, kedves kolléganő, a pontosítást, önnek igaza van. Meg kellene hallgatnunk a bizottságot is saját stratégiájáról építési ingatlan stratégiájáról, és ennek koherensnek kell lennie a kell. Salvador Garriga. Köszönöm, elnök úr. Logika szerint szeretnénk eljárni itt a Költségvetési Bizottságban. És ez először is azt kéri, hogy ha befektetni akarunk, akkor ennek legyen plusz európai hozzáadott értéke. Ez így van a védelmi kutatási politikában, és ugyanez kell, hogy vonatkozzon a szingatlan politikára, amit Düran asszony mondott, ez koherens, nem tudunk a parlament nevében ingatlan politikát folytatni, egy másikat a bizottság nevében, egy harmadikat a tanács nevében. Éppen ezért költségvetési bizottságunk úgy léphet, hogy közösen elgondolkodik az ingatlanpolitikáról, az összes intézménnyel együtt. Itt tervezni kell, és a lehető legjobban kell az adófizetők pénzét felhasználni. Vannak más elemek is, ez a mi jogkörünk betartozik, Költségvetési Bizottság jogkörébe a következő évekre nézve a költségvetés az administratív vonalon csökkenni fog az összes intézmény számára. Van már erre programozás, befagyasztás lesz, létszámcsökkentés, költségvetés csökkentés a három intézménynél. Természetesen gondolkodni kell a befektetéseken, ezek a kiadások fenntarthatóak, és oda kell figyelni arra, hogy itt ne legyen ellentmondás a középtávú politikával, és az adminisztratív költségeket csökkenteni akarjuk ez a terv. Én az előadónkban teljes mértékben bízok, és az összes előző előadóban is, hiszen ők átfogó képet tudnak alkotni az ingatlan politikáról meghallgatunk néhány hozzászólást, és úgy tűnik, hogy azért itt vannak panaszok. Közveler barátunk az átláthatóságot reklamálja, az összes információt szeretné megkapni. Két éves tervezés volt, és most ez a végső eljárás. Hát sajnálatos, hogy ilyen ütemben haladnak a dolgok, mert ahogy az előző előadó elmondta, az egész ügyről csak 48 órája szereztünk tudomást. Az előadóknak, kollégáknak csodálatos képességeik vannak, de azért nehéz elmélyülten tanulmányozni ezeket a kérdéseket ilyen rövid idő alatt. Többször elmondtuk már ezt a dolgot itt a bizottságban, miért kapjuk az anyagokat utolsó percben az információk az ingatlan politikánkhoz szükségesek, veszünk, nem veszünk, átalakítunk-e épületet a parlament számára. Ezek a büró felelősségi körébe tartoznak, és nem a mi bizottságunk felelősségi körében. Nekünk a finanszírozást kell garantálnunk, feleljen az meg a pénzügyi tervnek, az éves költségvetésnek, és ettől függ, hogy bele tudunk-e egyezni mindenbe. Ha van elég pénz, akkor a pénzalapokat a bíró döntése szerint tudjuk biztosítani, hiszen a bíró a felelős, és a bíró azt is látja, hogy megfelele valamilyen beszerzés az intézményeknek, de ez nem a mi kompetenciánk, mi csak a költségvetésben vagyunk kompetensek, és mi az büro instrukcióit kell, hogy alkalmazzuk. Utolsó mondandóm a politikai konszenzus. Néhány frakció mm, elmondhatja, vagy mondhatja azt, hogy nem akarnak Strasbourgban befektetni, de mi a Költségvetési Bizottság tagjai kell, hogy ismerjük a jogkörünket és itt szeretném elmondani, hogy a mi jogkörünk az abban merül ki, hogy van-e pénzünk valamire, vagy nincs. Különben itt politikai vitát kezdünk, akarunk-e egy székhelyet, vagy többet, de ezt a döntést nem mi hozzuk meg. Elnök úr, ha néhány frakció nem akar részt venni itt a Költségvetési Bizottságban, az épületbeszerzési szavazáson, különösen Strasbourg esetében, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi a szerepünk itt, van-e nekünk itt politikai szerepünk is ebben a kérdésben. Ami a Strasburgi épületeket illeti, hát nem tudom, hogyha hogy fogunk ajánlásokat tenni, hogyha egyesek nem akarnak itt szavazni. Köszönöm, ami Salvador megjegyzését illeti. Gyors megjegyzést szeretnék tenni a három javaslatról Montoyé. Egyet értek a javaslattal, ahogy az előadó és a főtitkár elmondta, már ott vannak alkalmazottak, és közel van. Viszont kevésbé vagyok meggyőződve arról, hogy a Strasburgi épületet meg kellene venni nem tudom, hogy kellene Strasbourgra még plusz pénzt költeni, de még ha költünk is, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ennyi hely kellene még a képviselőknek, meg az asszisztenseknek plusz hely. Mert a javaslat az, hogy ne csak tatarozzuk, a, vagy átalakítsuk a meglévő helyeket, hanem még új irodákat is nyissunk a képviselők és az asszisztensek számára 49%-os növekedés lenne szó, hát nem hiszem, hogy erre valóban van igény. Szeretnék több információt kapni erről, még mielőtt ezt a javaslatot el tudnám fogadni. Ami pedig a Trebel épületet illeti, itt is vannak agályaim. 15 millióról van szó, az teljes összegben megegyeztünk, de ezt a 15 milliót most itt elfogadni egy új projektre, hát ennek zöld utat adni, ez aggályos. Másik, ennek az időzítése. Az az érzésem, hogy az irodai hely 2017-ben épülne föl ez a az épület, hát most akkor nem tudjuk, hogy mi fog történni 2013 és 17 között. Kell majd egy új javaslat, még több pénzt kell elköltenünk egy új épületre, egy időlegesre, vagy mi fog addig történni ebben az időszakban. Úgyhogy szerintem legalább egy hét kell arra, hogy erre választ kapjunk, vagyis ezekre a kérdésekre, a Strasbourg és a Trebel javaslatra. Ezen még egy hétig legalább gondolkodni kell. Köszönöm. Kárla ismét kért szót. Yes, Chairman, just briefly to... Köszönöm, elnök úr, tényleg csak röviden. Azt szeretném elmondani, hogy figyelembe véve mindazt, ami elhangzott, az ALDE is javasolja azt, hogy legyen még egy különülés a Trebel épület megvitatására. Köszönöm, Helga Trüppel. Köszönöm, elnök úr, meghallgattam a kollégákat, és egy véleményt, illetve egy kérdést engedjenek meg. Salvadorral nem értek egyet, azzal kapcsolatban, hogy mi a szerepe a Költségvetési Bizottságnak elvileg tényleg azért vagyunk itt, hogy költségvetési kérdésekről döntsünk, de nem csak azért vagyunk itt, hogy számokat írjunk le, hanem azért is itt vagyunk, hogy az ingatlan politika mögötti politikai üzenetet közvetíteni tudjuk. Éppen ezért szerintem egyértelmű, hogy van politikai színezete annak, hogy hogyan járunk el az ingatlanokkal és a beruházásokkal kapcsolatban is. Ezért igenis felelősek vagyunk. Ezért lássuk Strasbourgot. Tökéletesen egyetértek az elnök véleményével, egyetértek azzal, amit a legutóbbi ülésen elmondott valóban rendkívül óvatosnak kell lennünk, és természetesen meg kell hagynunk a francia kormánynak azt, hogy ők álljanak elő új javaslattal. Úgyhogy nekünk nagyon óvatosan kell eljárnunk, és nem állíthatjuk őket késztények elé, nem hozhatjuk őket olyan helyzetbe, hogy ne tudjanak előrelépni. Természetesen reméljük, hogy lesz előrelépés, de hogyha túlzott nyomást gyakorolunk, vagy ha rossz irányba nyomjuk őket, akkor ez nem megfelelő üzenet. Nem biztos, hogy elég, hogy azt mondjuk, hogy Strasbourgban nem veszünk több épületet. Ezzel nem biztos, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Természetesen mindannyian reménykedünk abban, hogy a francia kormány előre fog lépni. És itt van az a kérdés, amit Velle úr, a főtitkár is felvetett. Amikor Salvador azt mondta, hogy valószínűleg az elkövetkezendő években, akár szeretjük, akár nem szeretjük, az administratív költségek mindenképpen befagyasztásra kerülnek. És amennyiben ez így van, és ráadásul azt is néznünk kell, hogy a Trevel épület csak 2017-ben készül el, akkor valóban felmerül az a kérdés, hogy milyen költségei lesznek a karbantartásnak, a fenntartásnak, nem csak magának az épületnek. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ezt már valaki kiszámolta el, vagy valamilyen általános adatot kaphatnánk-e erről, illetve hogy valaki meg tudná mondani, hogy akkor a középtávú tervezésben ez a költségvetést hogyan fogja befolyásolni. Köszönöm szépen, Helga. Akkor most visszaadom a szót a főtitkárnak. Sok megjegyzést, sok kérdést hallhattunk. Klaus parancsol. Nagyon szépen köszönöm. Először is Hartland úrnak mondanám, ő egyetemvé tette azt, hogy a frakciója alapvetően az ellen van, hogy Strasbourg épületeket vásároljunk. Ez egy politikai pozíció, ezt nem is igazán tudom kommentálni, de mind az elnökség, mind pedig az adminisztráció a jelenlegi szerződéses alap szerint jár el, és ezzel kapcsolatban nem hallottam semmilyen fajta kritikát az épületet illetően, vagy annak kondícióját illetően persze politikai szempontból minden frakciónak egy kicsit más a véleménye. Manka úr kiemelte azt, hogy az eljárásokat be kell tartanunk, ezt meg is tesszük. Pontosan ezért van ilyen sok időre szükség. Az a piac feltérképezés, amit végeztünk, az is elég sok időt vett igénybe, és egy ilyenfajta ingatlan politika végrehajtása kettő és fél évbe telik. Természetesen az alternatívákat is meg kellett vizsgálnunk, de egy épület esetében is, amit már használunk, lehet, hogy közvetlen tárgyalásokat kell folytatnunk a tulajdonosokkal, úgy, ahogy az a költségvetési rendeletben benne van. A úr arra is utalt, hogy fel lehet használni olyan eszközöket is, olyan összegeket is, amelyeket korábban utazásra szántunk. Valóban így van ez. Minden szinten, politikai, illetve adminisztrációs szinten is úgy látjuk, hogy um, az alatt vannak az utazási költségek, amiket korábban meghatároztunk, tehát nagyon sok képviselő nem azt a fajta, nem a drágább jegyet veszi meg, az új képviselőkre vonatkozó szabályzat, illetve ezek szabályai valószínűleg nem vezetett utazási költségnövekedéshez, pont ellenkezőleg ezt láthatjuk. Feltették a kérdést azzal kapcsolatban, hogy mennyire van erre szükség, milyen igény van itt. Mi úgy látjuk, hogy, eh, és ezt megállapítottuk a középtávú ingatlan politikánkban is 2010 márciusában, és ezt meg, itt megállapítottunk egy eh, szilárd alapot, és ezt vesszük eh, alapul. Persze ez lehet magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, de el kell mondjam azt, hogy az igény egyre inkább nagyobb az épületek irányába, főként a 2010-es költségvetés, a 2011-es költségvetés, illetve Horvátország csatlakozása miatt. Hogyha összeszámoljuk a személyzeti adatokat, és ez benne van a dokumentációban is, az elnökségi határozatban benne van ez, azt láthatjuk azt, hogy plusz 500 munkatársra lesz majd szükség. Ez a frakciók munkatársa, adminisztrációs munkatársak, Horvátország csatlakozásával kapcsolatos munkatársak, és ebben még nincs benne az asszisztensek számának növekedése sem, pedig ezt is láthatjuk. Azt látjuk, hogy 2010 márciusi becslésünk inkább egy túlságosan alacsony, nemhogy túlságosan magas becslés, és a napi életben láthatjuk azt, hogy mennyire igénybe van véve ez az épület is. 16 ezer ember volt az elmúlt szerdán az épületekben, tehát ez abszolút a teljes kapacitásán felül van ennek az épületnek. Ezt láthattuk a folyosókon, le, ezt láthatjuk az éttermekben, láthatjuk a liftekben. Ez egy olyan helyzet, amely hosszú ideig nem tartható fent, vagy csökkenteni kell az épületben tartózkodók számát, vagy pedig plusz lehetőségeket kell rendelkezésre bocsátanunk. Tehát teljes mértékben már túlléptünk az arna szinten, amelyet ez az épület lehetővé tesz. A Trebellel kapcsolatban alternatívákat is megvizsgált az elnökség, Számos ajánlatot kaptunk, ezeket egyre inkább körbehatároltuk, és a végére már csak három épület maradt, ebből kettő hasonló méretű volt, és a végső döntés a Trebel épület mellett szólt, mert ez új, mert a legjobb környezetvédelmi standardnak felel meg, és amiért ez közvetlenül az Európai Parlament mellett van. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elnökség azon van, hogy mindenképpen a lehető leggyorsabban informálja a az képviselőket, a ingatlannal foglalkozó jelentéskészítőben, amikor eljöhet a büróba. Természetesen lehet előfordult az is, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok, de én kész vagyok arra, hogy bármikor eljöjjek a Költségvetési Bizottságba, és beszámoljak arról, hogy hogyan néz ki az aktuális helyzet. Ami a rendelkezésre álló időt illeti, nem fogjuk azt követelni, hogy két napon belül döntsön a szakbizottságuk, egyértelmű a költségvetési rendelet is ebben a tekintetben. Két hét van, amíg a költségvetési bizottság dönthet a 196-as cikk értelmében, tehát dönthetnek arról, hogy adnak-e állásfoglalást, ami pedig a Montai, illetve a Batimon B dossziékat illeti. November 21-én adtuk ezeket át, egy kicsit több volt itt erre az idejük. Ami a Trebel épületet illeti, erre ezzel kapcsolatban új információk az elmúlt csatokon merültek fel, nem is vártuk azt, hogy ezen, a, ezen az ülésen döntsenek erről. Hogyha lesz Strasbourgban egy eh, plusz ülés, akkor úgy gondolom, hogy ezeket a dossziékat nyugodtan meg lehet még egyszer vizsgálni, és, vizsgálni, és utána pedig döntés lehet hozni. Dura asszony kettős szerepben szólhat fel, költségvetési szervezettsági tagként, illetve alelnökként, ezt nem szeretném kommentálni. Salvador Gariga a költségeket emlegette. Úgy gondolom, hogy azt is fontos lenne szem előtt tartani, hogy az ingatlanok megvásárlása költségcsökkentéshez is vezethet. Csak két számot említenék a középtávú ingatlanpolitikánkból 2010 márciusából. Az első az az, hogy, hogy a minél korábbi törlesztéssel az Európai Parlament 360 millió euró értékben spórolt meg kamatokat. Ez eléggé nagy számadat, tehát az, hogy minél hamarabb visszafizettük ezeket, ez, ez csökkentette a költségvetésre, illetve az adóvezetékre nehezedő terhet. Ezen kívül, hogyha a mi tulajdonokban vannak ezek a, a, az épületek, akkor ez sokkal olcsóbb, tehát nem kell bérelnünk. 162 millió euró értékben tudunk eltekinteni így a bérleti díjtől évente, ez egy elég nagy összeg. Mindig is arra hang, helyeztük a hangsúlyt, hogy legyünk tulajdonosak, gondoskodjunk arról, hogy eh, az adófizetőket, illetve az Európai Parlamentet is tehermentesítsük ezáltal, és ezért eh, határoztuk el ezt az ingatlan politikát, és ez lenne talán Trüppel asszony kérdésére is a válasz, aki azt mondta, hogy spórolnunk kell. Mi spórolunk, az Európai Parlament történetében először sikerült 25 millió eurót visszaszereznünk, és ezzel a vásárlással az elkövetkező években bérleti költséget tudunk megtakarítani, és ez is jó lehet. Ezt a politikát követelte az Európai Számvőszék is a jelentéseiben. A fenntartási költségek, a Trebel épület esetében, ez Trüppel asszony második kérdése volt, 56 euró négyzetméterenként, ez eléggé alacsony, és 20 euró négyzetméterenként. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Környezetvédelmi előrások betartása. Köszönöm szépen. A főtitkárnak elég sokat vitáztunk erről a kérdésről, de hát fontos volt. Az idő azonban sürget, mert vannak még nagyon fontos napirendi pontjaink az ITER, és utána pedig még szavaznunk is kell. Úgyhogy most a következőket javasolnám. az nagyjából látható, hogy ma szavazni tudunk a Montoyéről. Van még némi időre szükségünk, ezt a szocialisták is kérték, hogy meg tudjuk vizsgálni a Strasburgi kérdést, és mindegyik frakció azt kérte, hogy a Trebelről még kapjunk plusz információt. Most az ülés előtt koordinátorok ülése volt, és akkor is beszéltünk arról, hogy lehetne lehetőség arra, hogy jövő héten hétfőn Strasbourgban kapjunk egy termet, és akkor csak az ingatlan politikáról fogunk tárgyalni. Már meg is kaptuk a választ, a válasz igen, úgyhogy jövő hétfőn lesz egy ingatlanos ülés Strasbourgban. Úgyhogy azt javasolnám, hogy akkor mind a három épületről jövő hétfőn Strasbourgban szavazzunk, és akkor egybe tekintjük majd az ingatlanpolitikát, egyben szavazunk a három épületről. Köszönöm szépen a főtitkárnak, hogy eljött, és megadta nekünk ezt a nagyon sok pontos és hasznos információt. A Trebellel kapcsolatban várjuk még a kiegészítő információt. A Trebelről annyit tudunk, hogy két külön döntésre kerül majd sor. Ezek természetesen összefüggenek, de ezeket különböző időben kell majd meghozni. Először is az átutalással kapcsolatos döntés, és mint ahogy elmondta Görán is, tulajdonképpen az a kérdés, hogy ezt a 15 millió eurót szeretnénk-e elkülöníteni az eddig 2011-ben nem felhasznált költségvetésből, szeretnénk-e ezt félretenni és elkölteni erre a kérdésre, vagy ha nem, akkor ez visszakerül a tagállamokhoz, és akkor ezt nem tudjuk felhasználni, és amennyiben ezt elkülönítjük, ezt a döntést hozzuk, akkor januárban meghozhatjuk majd a döntést, hogy megvásároljuk-e, és mikor ezt az ingatlant. Az előadótól kérdezem, hogy jó-e az, hogy jövő hétfőn szavazunk mindenről? Igen, egyetértek ezzel, és így a három dolgot nagyon gyorsan meg tudjuk majd így vitatni, végérvényesen. A következőt szeretném még elmondani. Először is hat köz, mondja köszönetet a jelentés tevő társaimnak, akik mindig segítenek túljutni a frusztrációmon. Főtitkár úr, én értem az ön érvei teljes mértékben, de hogyha azok a dokumentumok, amiket megkaptunk a munkacsoportból, és ezeket állandóan változtatják két nap pont belül is, és emiatt külön üléseket kellett csinálnunk, Manka úr, Ferm úr is emlékeznek erre, és mindig is mondtam a kollégáknak, hogy a Montoya 51 esetében gyorsan kell döntenünk, stb. stb. És azt sem tudtuk meg, hogy egyáltalán visszavonták ezt a projektet hát még erről sem tájékoztattak bennünket. Tehát azért ez kicsit eh, jó lenne, hogyha egy kicsit jobban figyelembe vennék a jelentéstevőket is. Persze én azért eh, próbálok eh, megértő lenni, hiszen tudom, hogy türelemre van szükség itt. A Trebel kapcsán a következőt hadd mondjam el. Néhány kérdést fel kell majd még tennünk annak tükrében, hogyha megvásároljuk ezt az épületet, ez csak egy pont, hogyha aki eladja nekünk ezt az épületet, az egy 99 éves leasing szerződést szeretne, Hát akkor ezt szeretném megkérdezni, hogy akkor a megvásárlás ez mit jelent jogi szempontból? Lenne itt néhány kérdés, amit a szerződéssel kapcsolatban szeretnék feltenni. Remélem, hogy elnök úr a következő hétfőig ezt sikerül tisztázni. Ezen kívül azt kérném a kollégáktól, Trüppel asszony tette fel ezt a kérdést, hogy mi a helyzet a fenntartással. Én szükségesnek tartom azt, hogy egy saját kezdeményezési jelentésben ezeket a kérdéseket leszögezzük. A véleményemben Strasbourggal kapcsolatban majd ezt fel fogom vetni, mert hogyha a parlament tulajdonossá válik, akkor természetesen vannak kérdéseink a fenntartással, állagmegőrzéssel kapcsolatban is. Nem lesz bérleti költség, viszont lesz költségünk a karbantartással kapcsolatban például. A bizottság más stratégiát képvisel, ők bérelnek, elég magas a bérleti díjjal, másfajta stratégiájuk van. Ezen kívül a régió bizottsága is másfajta stratégiát követ, tehát egy jelentésben össze kellene foglalni azt pontosan, hogy mi a helyzet itt. Örülök annak, hogy Gariga kollega is emellett szólt, mert nagyon fontos az, hogy jól kezeljük ezeket az épületeket, és a különböző intézmények között hasonló eljárásnak kellene léteznie. Ebből kifolyólag jónak tartanám azt, hogyha a következő héten erről döntenénk. A középtávú ingatlanpolitika, Görán Fermnek mondom ezt, a dokumentumokat nem kaptuk meg csütörtökön. Hivatalosan pénteken kaptuk ezeket meg, és és ráadásul ennek egy részét, például a Monta épülettel kapcsolatos dokumentumokat be kellett szkeneltetnünk, mert nem is elektronikus formában kaptuk meg a dokumentumot. A kettes elfüggelékben van egy áttekintés a hely szükségletről. Manka úr megkapta például azt a függeléket, én nem tudtam még ezt elemezni, hiszen nagyon kevés időnk volt erre. Túlságosan gyorsan próbáltunk eljárni, ennél gyorsabban már nem tudtunk volna eljárni. Utolsó meg jegyzés, elnök úr. A főtitkár úrtól azt hallhattuk, hogy előnyöket jelent az, hogyha előre törlesztjük az adósságainkat. Az Európai Bíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel ma. Az 1,3 milliós kamatot, amely még fennáll a meghosszabbított futamidővel kapcsolatban. Ez egy olyan összeg, amit az Európai Bíróság is megtakarítatott volna. És örülök annak, hogy itt volt a, a és meghallgatott az összes panaszunkat. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak, és köszönöm a főtitkárnak, a főtitkár úr, urat el is engedjük. Akkor szeretném még egyszer elmondani, hogy az ingatlan politikával kapcsolatban különleges ülésünk lesz jövő hétfőn Strasbourgban, az SDM 5-ös teremben. Természetesen e-mailt is küldünk erről. 21 órától 22.30-ig és 11 nyelvre kaptunk tolmácsolást. Reméljük, hogy így meg tudjuk majd hozni az politikával kapcsolatos végleges döntéseket, még Buzek elnök tehát az első mandátum alatt. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, köszönöm az előadónak. Akkor most a hetes napirendi pontra fogunk áttérni. Tehát a napirend hetes pontja következik és már is áttérünk az atomra, az ingatlan politikáról. A kollégákat kérném, hogy foglaljanak helyet. arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 2012-es költségvetési tárgyalásoknál mindig arra törekedtünk, hogy ne szennyezzék, és ezt szó szerint értem, hogy ne szennyezzék a költségvetésünket az ITER projekttel kapcsolatos költségvetési túllépések. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy szét tudtuk választani ezt a két kérdést, és már rögtön az első naptól kezdve azt hangsúlyoztuk, hogy szeretnénk a párhuzamos tárgyalásokat lefolytatni, mint két vonat, amely párhuzamos síneken halad amennyiben a 2012-es költségvetés vonatja érkezik meg először, és amikor ez a vonat megérkezett, akkor majd megnézzük, hogy van-e lehetőség arra, hogy a másik vonatot, az iteres vonatot is tudjuk-e fogadni. Kettő trialógusra került sor ebben a témában, az iterrel kapcsolatban. A második trialógus lehetővé tette, hogy megegyezésre jussunk a delegációk szintjén, a tanácsot a lengyel elnökség képviselte, és a parlament delegációja volt a másik tárgyaló fél. De mint minden egyes trialógusnál átreferendum típusú megállapodásról van szó. Az előadónk Reimer Bőge, és ő fogja majd bemutatni ennek a megállapodásnak a részleteit. És amennyiben a többség megvan, akkor a plenárison a végső szavazásra jövő kedden 13-án sor is kerülhet, ezután pedig a tanácsnál is sor kerülhet majd a szavazásra. Reimer. Ähm, äh, Köszönöm szépen. Hozzátenném még azt, hogy äh, az elmúlt hét csütörtök délelőttjén, még a trialógus előtt volt egy koordinátori ülés, amelynek során a tárgyalási lehetőségeinkről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy visszatekintve is helyesnek tarthatjuk azt, hogy az, a tárgyalási folyamatot szétosztottuk a 2012-es költségvetésre, illetve az ITER szükséges ö, finanszírozására, mert ennek az az oka, hogy az ITER utólagos finanszírozását három lépésen kívánjuk megtenni. A trialóguson Karl Haglund, Ivalo Káfén, az elnök úr és én vettem részt, és minden résztvevő elfogadta a közös nyilatkozatot. A jelentési tervezetben van egy függelék, ebben van a közös nyilatkozat, amit december 1-én elfogadtunk. Szeretném egyértelművé tenni azt, hogy a második dialógus vitájában az Európai Parlament a megváltoztatott nyilatkozattal állt elő. 1,3 milliárdos az utófinanszírozási igény. A KOBU News-ban technikai hiba van, 100 millió a helyes 2010-ből. A második dolog az az, hogy tulajdonképpen készek voltunk arra, hogy a felső értékeket, a felső határokat az 1A kategóriában megemeljük 840 millióval, ezt 650 millióra 2015-re, és 180 millióra osztottuk fel. A kettes fejezetben 440 millió, 240 millió 2014, 170 milliót pedig 2012-re. Tehát ez a keverék abból alakult ki, hogy a delegációk a tanácsban problémákkal rendelkeztek aznak tekintetében, hogy a kettes fejezetet megemeljék bizonyos okokból. Mindannyian tudjuk, hogy a 2011-es költségvetési tervben a, a sokkal magasabbak voltak ebben a fejezetben az értékek. Az eredeti javaslatban a bizottság a bizottság javaslata kapcsolatban azt mondtuk, hogy nem tudjuk ezt megszavazni 2012-re, ez azt jelenti, hogy a 2012-es negatív tartalék vagy más megfontolások nem fognak megvalósulni, erről így megállapodtunk. Ezen kívül, ami a harmadik lépést illeti, tehát a 360 milliót, amit még tisztázni kell a kifizetési előrányzatban. Itt ezek az eszközök a 2013-as költségvetési eljárásban lesznek, és nagyon fontos volt számunkra az, hogy kiemeltük azt, hogy ki kell használni az, az intézményközi megalapodást, illetve kizárnak minden más iterhez kötődő változtatást a költséget, a pénzügyi tervvel kapcsolatban. Tehát 300 milliót helyeznek át az 1A-ba, a joint undertakingből veszik ezt ki, ezt erről azt mondták nekünk, hogy erről nem tudnak tárgyalni, és a referencia pedig kifejezetten az 1A-ra már nincsen meg a szövegben, és ezek voltak a fő vonalak, és ezeket sikerült végrehajtanunk. Volt a tanácsban egy-két olyan delegáció, akiket zavart azt, hogy a költségvetési rendeletet emlegettük, mert attól féltek, hogy majd a tárgyalási eredmény elérése után sokan vonatkoztatni fognak arra, hogy a 21-es, 23-as cikkeire az intézményközi megállapodásnak. Hát ez szerintem eléggé abszurd. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem sikerült az intézményközi megállapodást kiigazdani a Lisszaboni szerződéshez azért, mert a tanácssal volt konfliktusunk. Ez azt jelenti, hogy a az intézményközi szerződés minden pontja életben marad, kivéve azt a cikket, amely a Lisszaboni szerződés szerint már elavult. És hogyha az egyoldalú kötelezettsége a tanácsnak létezik az, hogy a 003-at áttekintsék, és ennek során csak egyhangulag lehet fellépnie, vagy inkább miniszter többséggel lehetne eljárni. Tudjuk, hogy a intézmények jogi szolgálatai különbözőképpen értelmezik ezt, de van egy egyoldalú kötelezettsége a tanácsnak, de hát ezek a tények, és az arról panaszkodni, hogy vonatkoztattunk erre az elemre, amely egyébként is része a megállapodásnak, ez már tényleg a nevetségesség határát súrolja, de ilyenkor Konrad Adenauer mondásával élek, hogy valószínűleg mindannyian ugyanazon év volt alatt élünk, de más a horizontunk. Tehát ezzel a Adenauer mondással szoktam magamat vigasztalni. Tulajdonképpen, hogyha szeretnénk esélyt adni az ITER-nek, és az a benyomásom, hogy a parlament, illetve a bizottság többsége szeretné ezt, akkor ezt a három, ebben a három szakaszban kell előterjesztenünk ezt a javaslatot. Itt sikerült a finanszírozást megoldani, és sikerült a parlament, eh, mint költségvetési szerv érdekeit is biztosítani. Tehát szerintem a megállapodások során létrejött kompromisszum abszolút képviselhető. A tanácsot, a bizottságot arra kérjük, hogy tegyenek konkrét javaslatokat a 360 millióról a 2013-as költségvetési javaslatban. Most nem szeretnék a joint undertakingről, vagy más részletes kérdésről beszélni, ezt lehet, hogy majd a költségvetés tervezet előtt kell erről beszélni. Meg kell őrizni minden elemet, amit a költségvetési rendeletben, az intézményközi megállapodásban meghatároztunk, anélkül, hogy a bizottság kezdeményezési jogát elvennénk de mindenképpen erről még beszélnünk kell még, és még egyszer hadd utaljak, hadd utaljak, hadd utaljak arra, elnök úr, hogy hiszen ő volt a szavazatságunk elnöke, illetve a delegáció vezetője is. Két szóbeli módosítás is volt, az egyik a tanácssal kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozott, a másik pedig a konstruktív együttműködésre a delegációk között a két költségvetési szerv között. Remélem, hogy ezeket majd sikerül még majd megvizsgálnunk, és szeretném megköszönni a lengyel elnökségnek, illetve Dominik miniszterelnök is szeretném megköszönni a pragmatikus hozzáállásukat, hiszen nem volt túlságosan könnyű a tárgyalás a tanácsa, de az ő részletelők ahhoz vezetett, hogy ezről az, ezekről az eredményekről tudok most beszámolni önöknek. Merci, mon cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Én is úgy gondolom, hogy ez a legjobb, vagy legalábbis ez a legkevésbé rossz megoldás, amit elérhettünk ebben a nagyon nehéz kérdésben. Gondolom mindenki emlékszik rá, hogy az elmúlt évben már közel jártunk a megállapodáshoz, de sajnos utána a trialóguson ez nem született meg, de akkor a kontextus is sokkal bonyolultabb volt, mert más ezzel kapcsolatos kérések is voltak. Most végre ezt a dossziét leválasztottuk, és ezt önmagában egyedül tudjuk megvizsgálni. Mint ahogy az előadó is elmondta, a parlament elérte azt, hogy ez a megállapodás ne befolyásolhassa a 2013-as költségvetést. Azt most itt egyértelműen nem határoztuk meg, hogy milyen mozgásterünk lesz, de valószínűleg azért elég széles mozgásterünk marad. átsorolás területén. A 2012-es költségvetésről folytatott viták lezárultak, és mindannyian egyetértünk abban, hogy a pénzügyi terv jelenlegi keretének felülvizsgálatára már nincs lehetőség a jelenlegi keret bevégeztéig. Kárla Grund kért szót, tessék. Köszönöm szépen röviden szeretnék hozzászólni. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a munkát, a remek munkát az előadónak. Én is részt vettem a trialógus ülésein, és én is úgy vélem, hogy ez a legjobb kimenetel ebben a nagyon nehéz helyzetben. Természetesen én is megpróbáltam védeni azokat a kutatási terveket, amelyek kapcsolatban álltak ezzel a témával, és minden lehetőséget megragadtunk, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk, illetve hogy a jövő évi költségvetést ez ne befolyásolja negatívan. Ez tehát elfogadható megoldás, ugyanis jelenleg nem tudunk ennél jobb megoldást elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hátton kolléga következik. Köszönöm szépen, ennek kérdésem a jelentéskészítőnek. Azt mondja, hogy különböző értelmezés van, és ez jogi gondot okoz. Tehát az ITER áttekintése kapcsán a tanács és a bizottságnak feltettem kérdéseket, viszont nem, tettem, nem kaptam rá kérdést. Azt kérdezem a jelentés készítettől hogy a B pontban azt írja, hogy a december 1-i triológus során a tanács, a bizottság és a parlament megállapodtak annak a modalitásában, hogy a finanszírozást megadják. Mire gondol itt pontosan? Hogyan a december 1-i trialóguson e- egyhangúság volt-e a tanács részéről, vagy különböző vélemények voltak-e? Bien, je peux vous... Rendben van, már is válaszolhatok erre a kérdésre. Per definíció nem, a trialógus olyan jellegű tárgyalás, amely mindhárom intézmény képviselőit érinti. Itt ugye a két költségvetési szereplő és a bizottság, mint pártatlan fél harmadikként vesz részt így nyilván egyértelmű, hogy kinek milyen tárgyalási mandátuma van. Mi megkaptuk a tárgyalási mandátumot, és természetesen beszámolunk a tárgyalásokról. És arra is lehetőség van, hogy mindenki elmondja a véleményét, hogy megfelelően teljesítettük-e a mandátumot, vagy sem. Ugyanígy elszámol a mandátumával a lengyel elnökség is. Itt van a több éves keret, és itt a tanácsnál nyilván egyhangú döntésre van szükség. Itt nálunk a Kobuban többség elég, viszont a plenárison minősített többségre van szükség, hercogasszony. Az ipari bizottságban nagyon nyomon követjük ezt a témát, e, és hát gratulálni szeretnénk a jelentéstévőnek, a tavalyi kudarc után az idei eredmény a következő évre is biztatást e, jelent nekünk. E, szeretném leszögezni, hogy ez nem pusztán egy költségvetési győzelem, hanem a tudás, Európ, tudás alapú Európának a győzelme is. Sikerült megőrizni ugyanis a hetes számú kutatási keretprogramot, és őszintén reméljük az Ipari Bizottság tagjaiként, hogy a 2013-as programban is sikerül a kutatási keretprogram megőrzése mellett elérni ezt a e, helyzetet, úgyhogy ez az a ritka eset, amikor a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad, a káposzta a kutatásfejlesztés, a kecske az iter ebben az esetben. Úgyhogy csak így tovább gratulálunk. Très bien, nous travaillerons dans cet esprit. Köszönöm szépen, akkor ebben a szellemben fogjuk folytatni. Ártong úr szeretne válaszolni? Nem, Reimer. Több hozzászóló van, de először Ártong úr kérdését fogadjuk, válaszoljuk meg, majd pedig tovább megyünk. Utaltam röviden arra, hogy az új B preambulum bekezdés miért így néz ki. Az intézményközi megállapodás Lisszaboni szerződéshez való igazításánál különböző jogi értelmezést kaptunk a tanács, illetve az Európai Parlament jogi szolgálataitól, annak tekintetében, hogy hogyan bánjunk a 0,03-as GDP hogyan bánjunk. Egyrésztről van egyfajta kontinuitás a politikai megállapodás kapcsán, most pedig a múltban arról tárgyaltunk, hogy a 0,03 Eh, alatt a tanács eh, minősítő többséggel dönt e felett pedig egyhangulag. a definiálták azt, hogy egyhangulag döntenek, viszont át fognak térni a minőségi, miniszter többségi döntésre. A jogi szabály, jogi szolgálat azt mondta, hogy ezt így lehet folytatni. Nekem itt azonban kételjem vannak ezzel kapcsolatban, különbözőek a jogi felfogások ezzel kapcsolatban, és a tanács részéről azt mondták, hogy mindegy, hogy mi történik, a jövőben akkor is egyhangulat fogunk mindenről dönteni. Tehát az Európai Bíróság sem tud semmit tenni, mert a tanács politikailag egyhangulat döntött erről. Én várom már azokat a projekteket, amikor azok a tagállamok, akik követettek az egyhangúságot, majd kétségbe fognak esni, mert egy másik ország provokálni fogja az egyhangúságot, és akkor végre talán lehet, hogy normálisan tudunk beszélni erről a bekezdésről, mert az egyhangú döntéshozat tönkreteszi az Európai Uniót, és igazából nem lehet politikai döntéseket meghozni rendesen így, és ezekkel a bekezdésekkel szeretnénk egy kicsit ezt eh, megvilágítani, mert eh, a költvetési eljárásnál is láthattuk azt, hogy ezen helyzet miatt, illetve azon helyzet miatt, hogy eh, milyen álláspontot képviseltek a tagállamok, nem tudtunk igazi politikai vitát folytatni, állandóan a tartalmakkal kapcsolatban vitáztunk, a, számokkal kapcsolatban vitáztunk, néhány tagállamot érdekelt ez, másokat pedig nem. Szerintem a parlamentnek joga van eh, ahhoz, hogy itt dokumentálja ezeket a dolgokat, főként az ITER esetében, amit már ezer év óta tárgyalunk. Köszönöm szépen. Monsieur Artong, Artung, Hartung úr elégedett a válasza? Igen. Igen, röviden reagálnék. A bizottságnak és a tanácsnak fogom intézni a kérdést, hogy megvannak-e az, nem tudom, hogy szükséges jogi tanácsot megkérdezik-e, mielőtt válaszolnak nekem. Úgy gondolom, hogy itt az a kérdésem, hogy hogyan lehetséges az, hogy az egyeztetésnél Lengyelország minden tagállam nevében beszélt. Ezt nem tehetik meg szerintem. Le problème ne se pose pas du... Nem itt jelentkezik a probléma. A jogi véleményeket már egy évvel ezelőtt megkaptuk, ez már lezárult, de amiről most szó van, ahhoz, hogy érvényesítsük és alkalmazzuk azt, amit a trialógus elfogad, ehhez a parlamenten belül minősített többségre van szükség, és a tanácsnak is úgy kell vélekednie, hogy egyhangú szavazásra van szüksége. Hogyha itt megvan a minősített többség, hogyha a tanács egyhangúságot tart, szükségesnek, ha ez ott megvan, akkor rendben van, ha nem, akkor azt jelenti, hogy a tanács nem ért egyet. A jogi vitának most már vége van, az lezárult. A következő keret tett tekintve úgy fogunk indulni jövő évtől, hogy a jogi kereteken még mindig vitatkozni fogunk. Szeretnék hozzátenni valamit. Egyetemben mondom ezt, nem csak a tanácsnak kell itt lépnie, hogyha a tanács egyoldalulag ahhoz ragaszkodott volna, hogy az ITER esetében a második, illetve harmadik eh, részt eh, létezett, nem, nem lett volna egy hozzájárulás a tanács részéről, és javítást követeltek volna, akkor a bizottságban, itt a szabizottságban elutasítást kaptunk volna Merci bien. Alors... Köszönöm szépen, Helga Trüppel következik. Még akkor is, hogyha Reimer azt mondta itt a végén, hogy a tanács egy picit előre mozdult, és a lengyel elnökség nagyon sokat segített, mégis ö, osztom az általános szkeptikus megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy a tanács hogyan jár el általánosságban, és hogyan bánik az Európai Parlamenttel. Ez nem igazán ad optimizmusra okot a jövőt illetően. Berlinben volt egy találkozóm, ahol egyértelműen kimondták azt, hogy a közös nyilatkozatunk, vagy azok a megállapodások, amiket megkötöttünk, az nem érdekes, mert nincs meg a pénz, és ennyi. Tehát igazából nincs eh, helyes eljárás az intézmények között, és én ezt nagyon aggódva nézem. Nem tartozok azok közé, akik, eh, akiket eh, Reimer is emlegetett, úgy gondolom, hogy ezt a pénzt olyan projektekbe is tehetnénk, ahol tudjuk, amelyekre tudjuk rövid távon, hogy új energia formákat, új munkahelyeket fognak teremteni, hiszen ez is célja az EU 2020-as e stratégiájának, és most az, hogy minden 2020-30-ig elhalasztunk, ezt én a jelenlegi krízisben nem tartom a lehető legjobb politikai döntésnek, de már többször elmondtam azt, hogy én nem úgy gondolkodom, mint a többség, sajnálom, de elfogadom, hogy másképp gondolkodnak, de jó lenne, hogyha ezt a megakadást nem fogadnánk el. Merci Elga, nous le comprenons. Köszönöm, Elga. Iváló Kárfinnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Reimannek gratulálni a tárgyalásokhoz és az elért eredményekhez, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz volt a kezdő álláspont. 16 bocsánat, 360 millióról van szó 2016 vonatkozásában, és most kell döntenünk, hogy mi történjen ezzel az összeggel, de van már egy megállapodásunk, amelyben az szerepel, hogy a 360 millióról a 2013-as eljárással együtt fogunk dönteni, de nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ez itt bizottsági javaslat lesz, de oda kell figyelni arra, hogy ezt hogy fogjuk finanszírozni, és honnan jön ez a pénz. Még egyszer szeretném elmondani a frakciónk álláspontját. Nem jó elképzelés az, hogy itt átcsoportosítsunk a joint undertakings eh, felhasználva, de most a 2013-as költségvetés kapcsán ezt ismét meg kell vitatni, mert eh, itt kell valamiféle megvilágítás vagy világosság, mert különben a következő több éves pénzügyi tervet elkezdjük, és eh, nem fogjuk tudni, hogy ezzel mi történik. Elnök, köszönöm. Ezzel lezártuk a vitát. Most azt javaslom, hogy szavazzunk. így akkor betartjuk az ütemtervünket. Az iterről és a többi kérdésről szavazunk, és azután ezt követően veszük a többi eddig még nem vitatott napirendi pontunkat. ITER. Én azt javaslom, hogy Reimer Böge jelentéséről blogba szavazzunk, de két szóbeli módosítás érkezett ehhez, ezt megkapták önök, ki van mellette, ha egyetértenek? Köszönöm. Ki van ellene? Négy. Inge mellette van, nem ellene. Inge nem számít. Ingét nem számoljuk be itt, nem számítjuk itt be. Kettő itt, kettő ott volt. Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Köszönöm, nagy többséggel elfogadtuk. Szeretnék gratulálni az előadónknak. Most pedig következő keddel lesz erről a szavazás a plenárison. Holnap után meg lesz minden nyelven a fordítás, a szöveg fordítása, azért, hogy kedden tudjunk szavazni. Most pedig azt javaslom, hogy Reimer Böge egy másik jelentésére térjünk át, mégpedig a szolidaritási alap igénybevétele földrengés Lorkában, Spanyolországban és Árvíz Velencében, Olaszországban egyetlen egy szavazásról van szó, csak azt szeretném jelezni, hogy van itt egy technikai probléma, egy kis hiba. Belecsúszott egy hiba az állásfoglalás tervezetbe, mégpedig a harmadik bekezdésbe, ez egy automatikus paragrafus, amelyet bizonyos esetekben alkalmazunk, de itt nem. Ez véletlenül belecsúszott, úgyhogy a harmadik bekezdés nem tartozik ide. Ki támogatja ezt a jelentést? Köszönöm. Elene. Ártongúr, úr? Tartózkodás? Vertmán asszony közben az előadónak távoznia kellett. Gratulálok az előadónak, elfogadtuk, ez pedig Hetes számú költségvetés módosítás tervezett 2011-re, egyetlen szavazás, 11-es pont. Szidónia jelentése nincs itt, de ő mellette van. Mellette, ellene, egy, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadva. Az Európai Unió és a bissau Ginei köztársaság közötti jegyzőkönyv halászati ügyben kétszer hosszasan tárgyaltunk erről. Két szavazás van. Van egy a halászati jegyzőkönyv elfogadása mellette, ellene, egy tartózkodás, nincs tartózkodás. Elfogadva, most pedig a véleményről, az immunosított véleményről mellette, köszönöm, ellene, egy, tartózkodás, nincs tartózkodás, koherens ugyanaz a szavazás a kettőről. Következő, Barbara Matera jelentése, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Olaszország, Trentino, Alto Adige, Déltirol. Ez két különböző jelentés? kérdezi az elnök. Egyetlen jelentésről van szó, vannak módosítások, megvan a szavazó listájuk? Van módosítás, mégpedig hármas módosítás, libe mellette, az előadó mellette van. Ellene? Szocialisták ellene vannak. Öt. Tartózkodás? elfogadva. Négyes módosítás, ellene van az előadó mellette. Négy, me, ellene, elutasítva. Ötös, Vertman asszony, mellette van az előadó, mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadva. Hatos, liberálisok, ellene van az előadó mellette. Aha, ellene. Meg kell számolni. Még egyszer, a hatos mellett ki van. Ellene. tehát ezt elfogadva a hatós, hetes mellette van az előadó mellette. Köszönöm, ellene. Csak a szocialista tartózkodás, elfogadva. Ez nagyon mulatságos. Ugyanazokat a szerzőket más és más támogatásban részesítik. Egyes mellette, az előadó mellette van ellene. Ugyanazok tartózkodás elfogadva. Kettő, Vertman asszony, az előadó támogatja mellette. Sokan ellene. A liberálisok most. Öt, ellene. Hat. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadva. Most az így módosított ele, jelentés ellene. Kettő ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Elnézést de van egy tartózkodás elfogadva, remek, majd itt vannak a zárcsoportosítási kérelmek, egyéb intézményekkel kezdjük, megvárjuk, amíg a bizottsági költségvetéssel kapcsolatos előadónk jön. Elgá, kérem, hogy a, az átcsoportosításait terjessze elő. Köszönöm több átcsoportási kérelem van a bíróságtól, az IIS-től e és az EP-től. Az múltkor ülésen a bírósági kérelmet előterjesztettem. Mopping up műveletről van szó. Előzetes kifizetésekre szeretnék felhasználni a megmaradt pénzeket 5,4 millió euróról van szó, épületeket akarnak vásárolni. Mint elmondtam, én ezt nem támogatom, mert ezt az átcsoportosítást, mert nagyon nehéz a helyzet nagyon sok tagállamban, és ez ellenük fordulhat. Vagyis ezt inkább vissza kellene adni ezeknek a tagállamoknak. Viszont mivel már mivel már egy másik illetékes elfogadta, mi is azt javasoljuk, hogy fogadjuk el. Az előadó tehát ezt az átcsoportosítást támogatja. Háromról van szó ellene tartózkodás. Köszönöm. Tehát ezeket az átcsoportási kérelmeket elfogadtuk most. E IIS. külügyi szolgálat is szeretné eh, használni eh, ezt az összeget. Eh, a 130 ezer eurón felül én nem ellenzem ezt a átcsapatot. Merci. Contre. Un contre. Abstention. Pas d'abstention. Le transfert est adopté. Je vous remercie. Ensuite, Madame la rapporteure. Köszönöm szépen. Tehát akkor tovább kérem az előadónkat, ami az épületeket illeti, a Strasbourg Montuai épülettel gondunk van, de ezt a következő héten, hétfőn fogjuk majd megszavazni, úgyhogy most ezzel nem kell foglalkoznom. Végül pedig eh, egy megemelés 3,2 millió euró, egy IT költségvetési sor, reagálni kell, IT infrastruktúra kívánalmaknak meg kell felelni, és ez fontos a intézmények működéséhez, beleértve a 2012-es szükségleteket is, és figyelembe kell venni az infrastruktúrális projektek alakulását, valamint a külső támogatás megerősítését. Különböző 3-5-0 sor, 3-2-0 sor, tehát ezekről a sorokról van szó, és én azt javaslom, hogy ezt az átcsoportosítást fogadjuk el. C8-asról van szó, mondja az elnök. James kért szót. Talán nem tudok eleget, de szeretném tudni, hogy itt a brüsszeli dolgokat ki ellenőrzi. A brüsszeli vonatkozásról. De kérem, hogy még egyszer mondja el, mert nem volt érthető ez a kérdés. Mondj. Most olvastam az indoklást. Mi ez az infrastruktúra migráció a brasszuli, brüsszeli státuszközpontban? Mit jelent ez? Milyen státusza van ennek? Ki menedzseli ezt? Ki vezeti? Kérném, hogy egy logikus magyarázatot adjon erre. Remélem, hogy az adminisztrációból valaki itt van, és ezt meg tudja válaszolni, mert sajnos én ezt nem tudom. A parlamenti adminisztráció itt van, igazgató úr, köszönöm elnök úr olyan berendezésekről van szó, amelyek nem a fő épületünkben vannak. Ez egy backup támogató rendszer a ház informatikai rendszere számára, és ezt az új adatközpontot most rendezzük be azért, hogy a várt szolgáltatásoknak megfeleljen. Tehát ezek külső szolgáltatások, a szokásos szolgáltatás nyújtókkal fogjuk ezt végezni, ahogy ezt szoktuk az ilyen jellegű szolgáltatások esetében. Akkor a C8-asat szavazásra bocsátom mellette, ellene, ellene tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Elga, nincsen több átcsoportosítás? Az ingatlan politikával kapcsolatos átcsoportosításokat majd hétfőn vizsgáljuk meg, és esetlegesen akkor szavazunk. Most pedig a másik előadónkat kérem, Szidóniát, ez a bizottsági átcsoportosításról szól. Köszönöm szépen! Számos átcsoportosítási kérelem érkezett. Ezek hasonlítanak a, a hason, az előző szavazásunkhoz. Nem lehet blogban szavazni rólunk, hiszen mindegyik egy külön eset. Azt javasolnám, hogyha lehet, akkor esetenként haladjunk. Az első transfer az egy a 21 DEC 21 és az Európa Globalizációs Alapmobilizációját illeti ez, mivel elkéstem a szabadsági ülésre, nem tudom, hogy ezt elfogadták el, hogyha el, akkor nem látom semmilyen okát annak, hogy ezt, kés, ezt késleltessük ezért mindenképpen javaslom az átcsoportosítást. Köszönöm szépen. Ki van a 28-as átcsoportosítás mellett ellene? Egy tartózkodás, köszönöm, elfogadva 48-as átcsoportosítás. Ez az átcsoportosítás kapcsolódik egy megállapodáshoz, amelyet az egyeztetésen értünk el. A bizottság javaslata, hogy 69 millió 300 ezer eurót a, a banán kísérő intézkedésekhez csoportosítsunk át az emberi jogoktól emlékeznek arra, hogy ez egy 2010-es történet, ez a banán történet, és az egyeztetés az összes intézmény között megtörtént, és azt mondtuk, hogy itt egy frontloading történik, vagyis az elején nagyobb befektetések lesznek, vagy ráfordítások, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg ebben az évben. Köszönöm. Ez annak a megállapodásnak a folytatása, amelyet a delegált aktusok kapcsolatosan értünk el. Így a banán problémát rendezzük mellette, ellene, tartózkodás, egy ellene nem volt tartózkodás, elfogadva. 50-es átcsoportosítás, Ez az átcsoportosítás azzal kapcsolatos, hogy néhány projekt késlekedett együttműködés harmadik országokkal, migráció és menedékkérés témában, és az átcsoportosításnak az a lényege, hogy ezeket az előirányzatokat használjuk fel a DC, DCA esetében, 4 millióról van szó, itt nem látok gondot. Mellette, az ötvenes mellett ellene tartózkodás. Köszönöm, ezt elfogadtuk. 51-es. Hasonlóképpen az 51-es átcsoportosítás kiigazításhoz kapcsolódik a régió főigazgatóság munkáját illetően, ez csak egy finomítás, nincs gond. Ki van mellette, 51-es ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es. Ez az átcsoportosítás több magyarázatot tesz szükségessé. A DJ budgettel volt több információ cserém. Ez az átcsoportosítás ismét a az egyeztetési megállapodással kapcsolatos. Talán emlékeznek arra, hogy a bizottság 550 millió friss pénzt kért, és 200 milliót friss pénzként rendelkezésre bocsátunk, ebben állapotunk meg, és ez nincs, nem volt benne az egyeztetési megállapodásban, ezért az 52-est ide belevettem. 600 milliós összegről van szó. Egyébként a mellékletben ez benne van. Van egy sor, sor, amelyet arra használtuk, hogy ezt az összeget megemeljük. Kapcsolódik a kifizetésekhez, az Európai Szociális Alap kifizetéseihez. Megnéztem mindegyik sort, próbáltam ezt megérteni a bizottsággal együtt, milyen kihatása van ennek a program végrehajtására, honnan jön a pénz, de a legtöbb esetben ez kivizetés elhalasztás januárig. A bizottság azonosította azokat a programokat és sorokat, amelyek esetében el lehet januárig halasztani a kifizetéseket mint ahogy önök tudják, az ilyen megoldásokat nem nagyon kedvelem, de az egyeztetésen ebben állapotunk meg, ez annak a következménye, és ez a 2012-es kiegészítő küszöb ez tartozik, de akkor én már nem leszek előadó, tehát nem tudok hozzá kommentárokat fűzni, de biztos, hogy visszatérünk majd erre a vitára, itt kell egy megoldást találni. Kiemelnék néhány részletet, ami sorokat illeti van, ami a migrációs és menekült politikához kapcsolódik. Ebben 2011. januárjában állapodunk meg. Megkérdeztem a bizottságot, a Költségvetési Főigazgatóságot, hogy hogy látják ezt ezt most elhalasztuk, vagy nem, hát mit fizet neki először, mit nem, ez nehéz döntés neki. De azt magyarázták, hogy a strukturális politikában a, a first come, first serve szabály uralkodik, vagyis az a számla, ami először beérkezik, azt fogják kifizetni először. De hogyha a kollégáknak van plusz kérdésük, akkor Hát nem vagyok benne biztos, hogy én tudok válaszolni, de a bizottság még plusz információt adhat. Én előadóként azt a választ kaptam, hogy eh, itt eh, a már meglévő számlákat kell majd a bizottságnak kifizetnie, itt volt némi késlekedés, és ezt akarják lefedni. Elnök, köszönöm. Az egyeztetés során ebben egyeztünk meg, és az utolsó plenárison is szavaztunk erről, úgyhogy ez annak a folytatása. Hártung úr. Eh, Elnök úr, aggasztónak tartom azt, hogy ezeket a kötelezettségeket a következő évre helyezik át, és majd meglátjuk azt, hogy ezeket kifizetik-e vagy nem. Én ezt eléggé aggasztónak tartom. Merci. Köszönöm szépen, Görán Ferm. Rövid leszek, a bizottságtól kellene megkérdeznünk, hogy mi lesz ennek a következménye. Ami az 550 milliót illeti, ez már akkor is kevesebb volt, mint amennyit eredetileg kértünk, mert eredetileg a megduplázásról volt szó, és ami pedig a 200-et illeti, egyáltalán nem tudjuk, hogy az átcsoportosítás megvalósul-e vagy sem. Nem hiszem, hogy a szociális alapnak és egyéb prioritás területeknek ez elég lenne. Jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy a 2012-ben hogyan tudunk majd a nyomáson enyhíteni. Úgyhogy nagyjából az a kérdés, hogy a bizottság magyarázza meg nekünk, hogy a 2012-es plusz nyomás nyomást, illetve a már folyamatban lévő projekteket végre tudjuk-e hajtani. Igen, igen, mondja az elnök, ez valóban backloading, ez valóban azt jelenti, hogy azokat a kifizetéseket, amelyeket ebben az évben nem lehet teljesíteni, azokat átvisszük a következő évre, már amennyiben jól értettem, de a bizottság majd válaszol. Helga? Um, Köszönöm szépen. Szeretnék erre visszatérni, mert eh, amikor elolvastam azt, amit Sidonia írt, akkor az nem ugyanaz, eh, amit a dokumentumok eh, ban látok. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy miután kihasználtak minden lehetőséget az átcsoportosításra 600 millióra. Ez most az azt jelenti, hogy késletették a pénzt, vagy, vagy nem is költötték el ezt a pénzt bármilyen okból kifolyólag. Ez az a kérdés, amit én szeretnék megérteni. És természetesen az egyeztetés során volt egy nagy vitánk arról, hogy az Európai Bizottság meg tudja találnia azt a pénzt, amit a, amiről a tanács beszélt, ha pedig nem, akkor ez egy bizonyíték arra, hogy hiányzik a pénz, és ez azt jelenteni, hogy nem kell kifizetni 2011-ben a pénzt, ezt át kell halasztani januárra, ez egy fontos információ lenne számomra, és szeretnék erről magyarázatot. Köszönöm szépen. Brezeónak adom meg a szót a bizottság részéről. Igen, konkrét kérdéseket intéztünk Önökhöz. Köszönöm szépen, elnök úr természetesen választ fogok adni a kérdésekre. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság nem tud több pénzt felhasználni, mint amennyit a költségvetés lehetővé tesz a hatos számú kiegészítő költségvetésben. Hát itt alacsonyabb értéket hagytak végül jóvá, éppen ezért a bizottság most csak arra tud törekedni, hogy a már meglévő pénzeket a lehető legjobban használja fel, és mindenki igényeinek megfeleljen. Ami a szociális alapot illeti, 1,5 milliárdra számítunk. 450 milliót már megtaláltunk a hatos költségvetési módosításban, és az átcsoportosítással 600 millió ismét átkerült az Európai Szociális Alaphoz. Ez nagyjából azt jelenti, hogy 450 még mindig hiányzik. Először is nézzük az átcsoportosítást, honnan jön ez a 600 millió. Itt olyan kivizetési előirányzatokról van szó, amelyek minden bizottsági formációt érintenek, és ezek olyan kifizetések, amelyeket vagy az év végéig nem fogunk felhasználni egészen biztosan, vagy pedig nagy a lehetősége annak, hogy ezek nem fognak felhasználásra kerülni. Ezért ezeket átcsoportosításra javasoljuk, és reméljük, hogy így a szociális alaptól érkező különleges igényeknek is meg tudunk felelni. De még mindig itt van ez a 450 millió, ami hiányzik. Ami a különböző projektek végrehajtását illeti a regionális fejlesztési alap, illetve a szociális alap esetében, itt mindig ugye az év végét kell tekintenünk amennyiben az év végéig ezeknek a valószínűsített kifizetéseknek egy része nem valósul meg, ezek nem kerülnek kifizetésre a regionális fejlesztési alapba, akkor a bizottság megpróbálja ezeket a megmaradt előirányzatokat felhasználni arra, hogy a szociális alapnál keletkezett plusz igényeket kielégítse. Ez különösképpen igaz a mostani konvergenciás célkitűzésekre, és tudjuk, hogy a szociális alapnál milyen plusz igények merültek fel, megpróbálja a bizottság ezzel az átcsoportosítással megoldani ezeket méghozzá belső szinten de akkor is van esély arra, hogy bizonyos igényeket nem tudunk majd kielégíteni, és azt is tudjuk, hogy 2012-re növekednek a kifizetési igények. A 2012-es megszavazott költségvetésnél egyértelmű, hogy lesz verseny ezen igények, illetve más igények között. A költségvetési egyeztetési üléseken valószínűleg nagyon komoly problémák lesznek majd a következő év végén, mert nem lesznek elégségesek a kifizetések. Ezek a problémák valószínűleg majd 2012-ben jelentkeznek, amikor a jelenlegi projektek végrehajtásának monitorozása zajlik majd, illetve akkor derül ki, hogy melyek azok a plusz igények, amelyeket az év során nem lehet majd kielégíteni. Köszönöm szépen, Görené a szó. Elnézést kérek, van még egy kérdésem, azt elfelejtettem az imént feltenni megnéztük, hogy hova kerülnek át ezek az összegek, ugye a szociális alaphoz részben, de azt is vártuk, hogy legyen egy kiegészítő költségvetési sor Palesztina irányába. Ugyanis, amikor 2011-re a frontlodos előirányzatokat megállapítottuk a költségvetési egyeztetésen, akkor úgy tűnt, hogy erre lesz lehetőség. És most néhány nappal ezelőtt azt az információt kaptam, hogy a palesztin menekült táborokban az ott tanítókat, az ott dolgozókat decemberben már nem is tudják kifizetni, úgyhogy a palesztinára vonatkozó költségvetési sort is emelni kellene, és nem látom ezeket az emeléseket itt. A bizottságot kérdezem ebben a kérdésben. Köszönöm, hogy az elnök megadom azt a bizottságnak. Köszönöm. Ami a palesztinának nyújtott segélyt illeti, nem kaptunk értesítést arról, hogy bármilyen költségvetési csökkenés bekövetkezett volna. Megvan a Palesztinára vonatkozó költségvetési sor, és reméljük, hogy ezen belül minden kifizetésre sor kerülhet majd. Én nem hallottam arról, hogy 2011-re nézve bárhol is csökkentettek volna. Köszönöm, mondja az elnök, hogyha jól értettem a választ, akkor ez azt jelenti, hogy Görán Fermet most ön biztosítja arról, hogy az a pénz, amit előirányoztak akkor, amikor a frontloadingos megegyezés megszületett az egyeztetésen, ez az előirányzat megvan, és nincsen szükség átcsoportosításra annak érdekében, hogy minden megvalósuljon. Hártong úrnak kérdése van. Azokat hub... Utolsó kérdésem, hogyha jól értettem, akkor 2010 2022-re már várnak egy ilyen átcsoportosítás, miatt még 2012 megkezdődne. Non. <laughs> non. Euh, on, on on Nem, hanem arról van szó, hogy 2012-re elhalasztódnak olyan költségek, amelyeknek 2001-re kellett volna vonatkozniuk, aztán a következő évben majd meglátjuk, hogy mi történik. Mindezek után, a magyarázatok után az előadó támogatja ezt az átcsoportosítást, ugye így van? A javaslatom az, hogy szavazzuk meg ezt az átcsoportosítást, és úgy vélem, talán Helga Trüppel kérdésére is, és Hartong úr kérdésére is válaszolnom kellene. Először nézzük Trüppel asszony kérdését. Valóban itt nagyon sok rossz végrehajtás, illetve késlekedés találkozik ebben a kérdésben. A bizottsággal egyébként tárgyaltam is már erről. Az eredeti 53-assal kapcsolatos indokolásban szerepel az, hogy a nem megfelelő végrehajtás eseteivel szembe kell néznünk sajnos ezek is részei az összegeknek. Hogyha megnézzük a sorokat, akkor látható, hogy a nem megfelelő végrehajtás, mondhatjuk úgy is, hogy nem felhasznált összegek átkerülhetnek a szociális alaphoz, de számomra ez semmilyen ellentmondást nem tartalmaz, szerintem ez tiszta és jó költségvetési eljárás. Nem is ezzel kapcsolatban volt a probléma. A probléma az volt, amikor a kifizetések elhalasztására került sor, és most ez kapcsolódik már Hártong képviselő kérdéséhez. Én nem mondom azt, hogy ez a jó költségvetési eljárás, de hogyha már vannak olyan kifizetési előirányzatok, amelyek nem kerülnek felhasználásra, és itt van ez a 200 millió friss pénz, amire szükségük van a tagállamoknak, akkor nem tudom, hogy meddig várjunk arra, hogy a tagállamok is rájöjjenek, hogy 2011-re igenis plusz előirányzatokra lesz szükség. Éppen ezért vissza kell térnünk erre a kérdésre a jövő év elején. Egyre több elvárás jelentkezik az Európai Unió szintjéről, ugyanakkor a tagállamok vonakodnak erre pénzt áldozni, ez pedig egyáltalán nem fenntartható helyzet. És mondom, a probléma az, hogy a tagállamok nem képesek az előirányzatokat megfelelő kifizetésekkel társítani. Godmanis úr? Köszönöm, csak röviden szeretnék hozzászólni. Itt van ugye a szociális alap. Ide azért tesszük be a pénzt, mert itt soft projektekről van szó alapvetően. Így tehát a végrehajtásnál is figyelembe kell ezt venni. Van itt ugye különbség a regionális fejlesztési alap képest, de az infrastruktúra fejlesztésnél viszont mind a kettőt egyformán kell kezelni. Én éppen ezért az előadót tudnám támogatni, mert egyszerűen nincsen más lehetőség. A szociális alapnak így megfelelő finanszírozást kell biztosítani. Esetleg azt a kérdést lehet feltenni, hogy amikor a bizottság eldöntötte a költségvetést, nem a szociális alapoknál, hanem az általános előirányzatnál a versenyképesség témájában, akkor itt egy milliárdos csökkentés történt és itt mi nem kértünk változtatást. Ez pedig azt jelenti, hogy ugye januártól, mint ahogy Lewandowski mondta, elindul a költségvetés, nincsen növekedés, ez így nagyon jól néz ki, de hogyha megnézzük a strukturális alapok működését, akkor még ez a halasztás sem biztos, hogy lehetővé teszi a projektek megfelelő végrehajtását, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni. De hát itt az év végén nem is nagyon van lehetőség arra, hogy ne támogassuk ezt. Köszönöm, ez valóban egy józan paraszt észre megfogalmazott megjegyzés volt. Köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a pontosításokat, ezek nagyon fontosak voltak. Mindezek után az előadó azt mondja, hogy szavazzunk igennel az átcsoportosításra mellette. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm, ezt elfogadtuk tehát. Rendben van, akkor az 53-as átcsoportosítás marad. Az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, az 53-asról van szó. Ez az a híres nevezetes költségvetési sor, ami még mindig kérdőjellel áll itt. A tagállamok számára ez azt jelenti, hogy 66,4 millió pluszra lesz szükség, ez összesen 338,9-et jelent. A csökkenés több költségvetési sort is érint majd, ezek általában a mezőgazdasági kifizetésekre vonatkoznak. A legnagyobb ezek közül a gabona intervenciós tárolására vonatkozik, valamint a tej intervenciós raktározására. Ez a két legérintettebb költségvetési sor, és úgy látom, hogy nem lenne semmi akadálya ennek az átcsoportosításnak. Köszönöm szépen, ez a Clearance of Accounts, a mezőgazdasági elszámolás mellette, ellene tartózkodás. Köszönöm. Ezt is elfogadtuk, és így a szavazástak is vége. Köszönöm az előadónak. Két pontunk maradt, két gyors vita. A nyolcas ponttal fogjuk kezdeni. Angelika Wertmann. Az Európai Unió Bíróságának alapokmányának módosítása. Meg is adom a szót Wertmann asszonynak. Köszönöm szépen. A, ebben az évben az Európai Bíróság számos módosítást javasolt a szabályzatával kapcsolatban, és a Lisszaboni szerződés értelmében a tanácsnak és a parlamentnek rendes alkotási eljárásban kell ezt jóvá hagynia. A módosítások különböző mértékben érintik a három bíróságot, a bíróságot, a törvényszéket, illetve a közszolgálat törvényszéket, és a javaslattal az a célja a bíróságnak, hogy a ügyek feldolgozását meggyorsítsák és egyszerűsítsék. Vannak személyzeti változtatások is, amelyek magasabb költségekhez vezetnek természetesen, és ezért a költségvetés szempontjából is relevánsak. A bíróság először is azt javasolja, hogy legyen egy alelnöki hivatal, szeretnének létrehozni egy alelnöki hivatalt, azzal az indoklással, hogy nagyon nagy az elnök munka terhelése. Ez nem jelenti azt, hogy az elnök fáradt lenne, hanem azt jelenti, hogy túlságosan sok a munka, nem tudják a különböző beadványokat megfelelően feldolgozni. Ezen kívül gyakran egy éven keresztül is vár, vár, várni kellett arra, hogy egy ügyet lezárjanak, ez nem igazán eh, elfogadható. A többletköltségek 38 ezer eurót tennének ki, ebbe benne van a fizetés és a juttatások is benne vannak, illetve a költségtérítések is benne vannak. A második módosítás, amely fontos, az az, hogy a bíróság azt javasolja, hogy 12 fővel növeljék a törvényszék bíróinak számát, azzal az indoklással, hogy egy, elég nagy az egyensúlytalanság, vannak olyan ügyek, azon ügyek száma, amit nem dolgoznak fel, állandóan növekszik. Tehát itt is arról van szó, hogy nem igazán hatékony a munkájuk, amiatt, hogy sokáig kell várni az embereknek. Ha megnézzük a tavalyi számokat, azt láthatjuk, hogy 1300 függőben lévő ügy volt, és ebben az évben pedig 570 ügyet sikerült csak feldolgozniuk. A költségek sem mellékesek. Az első évben 16.552 2000 euró lesz a többletköltség, utána pedig 13 millió 652 ezer euró. Ezt látni kell, hogy a gazdasági válság idején a tagállamok első látásra túlságosan nagy összenek tartanák ezt, másrészt viszont azon is el kell gondolkodni, hogyha a bíróság nem végzi el a munkáját időben, akkor nem lesz hatékony az igazságszolgáltatás, és ez a társadalom számára még több költséget fog eredményezni, és ezért az Európai Bíróság szabályzat módosítását ezért meg kell szavaznunk, és azt javaslom a szabályzatcsának, hogy szavazzuk meg. December 11-a módosítók benyújtásának határideje, és bármikor rendelkezésre állok, hogyha beszélni szeretnének velem. És úgy gondolom, hogy eh, ugyanúgy összeültünk, mint a múltkor is, és megmutathatjuk ezt. A szavazásra január 25-i ülésünket javasolják. Köszönöm. Si bien. Merci, même le rapporteur. C'est très... Köszönöm, előadó asszony. Nagyon világos volt. Van-e kérdés, kommentár? Nincs. Ahogy Vertman asszony mondta, a módosítások leadásának határideje december 14 a jövő héten, szavazás a költségvetési bizottságban január 25-én lesz, azért, hogy a júli bizottság 20, január 26-i ülésére ez meglegyen, majd februárban fogunk a plenárison szavazni. Utolsó napi rendi pontunk, Godmanis úr jelentése 9-es pont. A kohéziós politika szerepe az EU legkülső régióiban. lett ország ö, ö, külső régiónak számít. Mivel nagyon Késő van, és szerintem mindenki nagyon fáradt. Röviden fogok szólni. Először beszélünk erről. A Regi Bizottságnak is tagja vagyok, de nem teljes jogú tagja, és árnyék előadója vagyok egy új jogalkotási csomagternek. Tehát ami az új kohéziós politikát illeti, az én frakcióm részéről én vagyok ennek a felelőse. A dokumentumokról az előző regi ülésen kezdtünk tárgyalni. El kell mondjam itt a Költségvetési Bizottságban, hogy nagyon sok javaslat érkezik majd a régió főigazgatóságról, és nagyon óvatosnak kell lenni, hogyan kezeljük majd ezeket. Adok egy példát, ez csak az egyik jelentés a legkülső régiókról. Azután lesznek új dokumentumok Szintén a régi főigazgatóság kezdeményezte őket, érdekes dokumentumok, talán Kálfin úr lesz eh, a felelős eh, a válaszadást illetően. Vannak javaslatok, hogy eh, az Európai Beruházási Bank adjon garanciát a nemzeti bankoknak ahhoz, hogy társfinanszírozás jöhessen létre a kohéziós projekteknél, akkor, hogyha a tagállamok nemzeti bankjai nem adnak kölcsönt a projektek megindításához. Nagyon izgalmas dolog ez, például a görög utak 5,4 milliárd, a bankok először nem adtak pénzt, mert hogy adjon garanciát a EIB, de sonki, senki nem ad garanciát az EIB-nek, úgyhogy akkor hogy kapjanak a tagállamok garanciát? Szerintem a regi főigazgatóságon belül ez a helyzet fog előállni nem sokára. Mindenki majd panaszkodni fog, hogy nem elég a pénz. Nem tudom, hogy a kóbut tagok ezt már átolvasták, de egyszer én már elmondtam, hogyha megnézzük a 2014-2020-as költségvetést, ez egy kis játék, mert a kohéziós pénz nem növekedett. Formálisan magasabb azért, mert a bizottság kohézió címén beletett még egy új tételt, és így 40 milliárd jött létre, és így a számadatok magasabbak, de a többéves pénzügyi keretben ez az egybén kívül állt ez a külső régió. Úgyhogy ha megnézzük a kohéziós javaslatokat, akkor például a konvergencia régiók esetében 20%-kal kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. 2011-es árakon. Ha megnézik ezeket az árakat, a mostani MFF-be 203 milliárd van, a következtőben 162 milliárd lesz. Miért történt ez így? Nincs pénz az átmeneti régiókra, ezeket most új entitásként kezelik. 40 milliárddal kicsit több van, hogyha megnézzük a phasing out, phasing in rendszert. Miért beszélek én erről? A jelentés világos, vannak régiók, ahol a bizottság a következő MFF esetében nem fog pántlikázott pénzeket adni, viszont ha az árakat összehasonlítjuk, akkor a pénz kevesebb. 0,92 millió volt, és 0,92 milliárd lesz. Tehát 0,99-ről 0,92 milliárdra csökkent. Milyen régiókról van szó? Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, a francia tengeren túli területek, ezek messzi vannak Európától, az érzelmeket értjük, hogyha valaki távol van, akkor több támogatást kér. De ha megnézzük a Költségvetési Bizottság szemével, akkor az a gond, hogy először meg kell vitatni, hogy hogyan reagálunk az egész csomag tervre. Hamarosan majd a régi főigazgatóság küldi ide jogalkotási anyagokat. hogyha száz százalékban beleegyezünk abba, amit a régi régió írt, akkor azt mondjuk, hogy igen, kevesebb lesz a pénz, de ezeknek a régióknak kicsit magasabb lesz. Aztán jön egy másik anyag, néhány régió meg ország azt mondja, nekünk is több pénz kell. Külön kapjunk még több pénzt ebben az esetben. Aztán jön a többi ország, többi régió. Szerintem óvatosnak kell itt lenni, és megértjük, hogy ezek nagyon távoli régiók, elszigeteltek, kell őket támogatni, de a az egész helyzet azt mutatja, hogy nincs elég pénzünk, nincs annyi, mint amennyi kellene, és valahogy a szolidaritás alapján kellene ezt megoldani mert hogyha ezek a régiók többet kapnak, akkor majd mások is jelentkeznek több pénzért. Ezért a DG régióban a viták az új jogalkotási csomagról már folynak, igen heves viták vannak, és szerintem igen gondosan meg kell nézni, hogy hogyan reagálunk, mert ez komoly változásokat hoz a pénzek terén, és szerintem nagyon sok tiltakozás lesz hogyha a konvergencia régiók esetében csökken a pénz, akkor a versenyképes régióknál is sok gond lesz, kell nekik e, ilyen e, emelkedés, akkor majd a következő évben a kifizetésekre szánt összegeket csökkentik. Hát próbáltam ezt az egész jelentést az összefüggéseiben megmagyarázni. Ha csak ezt a jelentést nézzük meg, akkor mi az, hogy 0, 99 helyett 0,92, hogyha a deflátort veszük, akkor az úgy néz ki, mint hogyha valós vagy reál árakon a pénz több, de összehasonlító árakon kevesebb. Ez az egész mechanizmusnak a része. Úgyhogy legyünk óvatosak. Jó, akkor mondjuk, hogy itt több pénz kell, de közben tudni kell, hogy akkor plusz javaslatok érkeznek. A DG régió részéről biztosan, mert ők próbálják, egyes részeket próbálnak emelni, és hogyha nem kötjük össze Európát, akkor kevesebb lesz legközelebb az MFF-re a pénz, mint ma. Ezért kell óvatosnak lenni, és meg kell nézni, hogy arra kell gondolni, hogy majd még milyen javaslatokat kapunk Hát másképpen kell beszélnem a DG régióban, de meg kell találni a középutat, mert ez veszélyes dolog. Ha a külső régióktól elveszünk, akkor közben ott vannak a kompetencia vagy versenyképes régiók, meg egyéb régiók, aztán itt mindenütt emelünk, emelünk, de közben nincs elég pénz. Úgyhogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, ez az én javaslatom a mostani vitában. Még van azért időnk. A Kobú Newsban benne van, hogy áprilisban fog, ezzel, fog erről szavazni a plenáris. De lesz majd itt még nagyon sok javaslat. A kap, változások, átmeneti régiók, tartalékok, most minden jogalkotási csomagterv, és vannak kételjeim. Ha külön nézzük ezeket a dolgokat, külön vizsgáljuk, és közben véleményt kell adnunk, akkor a végén majd az lesz, hogy nem is marad egyáltalán pénz. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Az biztos, hogy átfogó képet kell alkotnunk, és koherens állásfoglalást kell elfogadnunk, a regi bizottsággal kell ezt egyeztetnünk, és ön a legjobb helyzetben van ehhez. Ennek örülünk, nincs több hozzászólási kérelem. Akkor megerősítem azt, hogy megvizsgáljuk január 25-én, 26-án ezt a tervezetet, február 1 a módosítók leadásának határideje, és március 8-án lesz nálunk a szavazás. Köszönöm, nincs egyéb napi rendi pont, akkor az ülést berekeztem, este 9-kor hétfőn Strasbourgban találkozunk.